I'm so sorry. Elnézést kérek. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy mindenki itt van. Köszönöm szépen, hogy, hogy ilyen, ilyen elkötelezettek, az időt is betartották. A Libe Bizottság ülésével kapcsolatosan én ö, kerestem a saját elektronikus szavazókártyámat, én mondtam, hogy önök is hozzák el, de én, az enyém most nincs itt, de már el, elküldtem valakit érte, de lesz szavazás ma délután. Az első dolog a napirendi, a napirend elfogadása, hogyha nincs elemvetésük, akkor a napirendet elfogadottnak tekinthetjük. Aztán következik az elnök közleményei, hármas napi rendi pont. Először azt kérem, hogy fogadják el a koordinátorok ajánlásait a következő jelentésekkel kapcsolatosan. Egy vélemény a 2007-es költségvetéssel kapcsolatos. Itt a jelentéstevő a Salvatore úr volt, a második az euró az európai polgárok számára. Sogó Csaba úr a jelentéstevő, egy harmadik a saját kezdeményezés jelentés mert a plenáris ülésen 2002. februárjában ö, ö, fogadtak el Rui Tavares úr volt a jelentéstevő a bűnügyi szankciók piaci manipuláció területén jelentés Emil Boszkurt képviselőjé, hogyha nincs semmiféle ellenvetésük, akkor ezeket az ajánlásokat most elfogadnánk. Aztán azt is szeretném közölni, hogy a belügyi tanácsi ülés március 12-én a tanács elfogadott egy állásfoglalást, egy közös tervet, a menekültügyi rendszerekről, amely a migrációs folyamatokkal foglalkozik. Ez egy rugalmas eszköz, tár, új intézkedéseket is tartalmaz, a praktikus szolid, gyakorlati szolidaritás a tagállamokban, a migrációs folyamatok kezelése, a menekült ügy, és a, az Európai Unión belüli szolidaritással is foglalkozik. Holnap melesleg visszatérünk erre a témára az ülésünkön. Ezek voltak az elnöki közlemények, most pedig, ahogy már említettem, néhány fontos témánk lesz, de még ezelőtt van egy másik közleményem a LIBE bizottság tagjai számára az adat védelmi jelentéssel kapcsolatosan. Erről a jelentésről három egymás utáni koordinátori ülésen volt már szó. A harmadik ülésen amely március 7-én volt, a koordinátorok többsége megerősítette a adatvédelmi rendszerrel kapcsolatos pontrendszert, ami a vitának és az eszmecserének megfelel. A zöldek kaptak az irányelv értelmében pontot, és az SND szintén. A 192-es cikke a házszabálynak kimondja azt, és idézem, hogy a koordinátoroknak erőfeszítést kell tenni arra, hogy konszenzust alakítsanak ki, hogyha a konszenzus nem tudják elérni, akkor csak többség alapján ö, működhetnek, tehát a bizottság többsége kell, hogy a, kialakítsa a véleményét a különböző frakciókból. Március 7-én volt ez a koordinátori ülés, a, akkor az néppárt nem értett egyet a két jelentés kiosztásával, viszont a 192-es cikk értelmében többséget jelentett ez a felépés. A koordinátorok ülésén tehát döntöttünk arról, hogy szavazni kell a szakbizottsági ülésen az elnökök értekezlete, amelyet szintén felkértünk, hogy a témát vitassa meg. Március 15-én vitatta meg ezt a témát, és ismét idézem, és bátorította a koordinátorokat, hogy találjanak megoldást a Libe szakbizottságon belül e két jelentés felosztásával kapcsolatosan. A néppárt azt kérte, hogy a szavazást halasszuk el, annak érdekében, hogy megtaláljuk a konszenzust az adott jelentésekről, és számos politikai frakció ragaszkodott ahhoz, hogy szavazunk a témáról, a jelentések kiosztásával kapcsolatosan a koordinátori ülésnek megfelelően, amelyre, ahogy említettem, március 7-én került sor. Én azt javaslom tehát, hogy <clears throat> két egymás követő szavazásra kerüljön sor. Az első szavazás az előző döntésekkel kapcsolatos, nevezetesen készek-e önök, készek vagyunk-e mi arra, hogy ma szavazzunk, vagy pedig a jövő héten akarnak szavazni az Európai Néppárt javaslatának megfelelően. De ebben az esetben akkor el ö, halasztanánk a szavazást, és a következő Libe ülésen március 26-án délután háromkor lenne a szavazás és akkor szavazhatnánk az elhalasztott szavazásról. Abban az esetben azonban, hogyha ma szavazunk arról, hogy, tehát hogyha készek vagyunk szavazni a, az említett jelentések kiosztásáról, akkor a kérdés az lenne, hogy önök jóvá hagyják, vagy nem a koordinátorok döntését, amelyre március 7-én került sor. Tehát most a döntést tehát kell megszavaznunk, az egyes számú döntés az, hogy egyet értünk-e abban, hogy ma szavazunk a jelentések kiosztásáról, és akkor erről szavaznánk először. Tehát meg azt javaslom, hogy akkor ne legyenek kétségek, elektronikusan szavazzunk. Tehát egyetértünk azzal, hogy ma szavazunk, vagy pedig elhalasztjuk a szavazást. Ha igen, akkor ugye az igennel kell szavazni, meg, ha nem, akkor nemmel, megnyitom a szavazást. I have reported, I have been reported that... Ahogy látom, három európai néppárti taggal többen szavaztak. Hát ez nem, valószínű, nem volt véletlen, és egy SND tag is több. Na most akkor már az SND tag kilépett, most három néppárti tag van még pluszban. Na most akkor rendben van. Akkor most szavazhatnak? Nem. One EPP plus, one EPP. Most akkor szavazunk? Rendben van, akkor szavazunk. Most szavazunk. Megnyitom a szavazást. Még mindig Euró néppárt, az Európai Néppártból egy tag plusz van, most már jó a helyzet, akkor az megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 31 mellette, 25 ellene, ez azt jelenti, hogy meg lesz a szavazás, tehát akkor szavazni fogunk a, a jelentések kiosztásáról. 31. Tehát 31-en mellette, 25-en ellene nem volt tartózkodás, tehát akkor a szavazás következik. Most pedig jóvá hagyjuk, vagy nem a koordinátorok döntését a két kezdeményezésről adatvédelem, a rendelet és az SND, tehát a zöldeknek és az SND-nek pedig a másik jelentés. Ügyelendi pont. Tehát azok a kollégák, ugye, akik nem voltak jelen a koordinátorok ülésén, azoknak azt mondanám, hogy az Európai Néppárt nem a pontrendszerek használatát vitatta, amiről ma szavazunk, az azt jelzi, hogy az Európai Néppárt kifejtette érdeklődését a 2011 már érdeklődését kifejtette 2011. januárjában, nem 2012, hanem 2011. januárjában, és az egész évre vonatkoztatva szeretnénk kérni ezt a javas szavazást. Itt nem arról van szó, hogy meg akarunk valamit is támadni, a jelentések kapcsán. Jó rendben van, hallottuk a magyarázatot az Európai Néppárt állásfoglalásával kapcsolatosan. Most akkor a jelentések kiosztásáról szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Megint egy néppárti taggal több szavazott, most rendben van. Igen, tehát 32-en mellette, 26-an ellene. Ez azt jelenti, tehát nem volt tartózkodás, hogy a, ezt a döntést elfogadtuk. Rendben van. Most pedig a, folytatjuk a napi rendel, és mint általában mindenkinek szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik szavaztak. Köszönöm szépen. Most pedig folytatjuk a rendel. Csendet kérnék szépen. Again, dear colleagues. Kedves kollégák! Tehát azok, akik most el akarják hagyni a termet, kérem, hogy azt csendben tegyék meg, hogy folytathassuk a munkát. Köszönöm szépen! I said silence. Csendet kértem. Kérem szépen. Segítsenek ebben. Legyen csend. Yes, yes. Yes, we are ready to get started with the... Készek vagyunk tehát a napirendi ponttal folytatni. Wikström asszony is szeretne uh, um, szavazatmagyarázattal élni még, Wikström asszony. Nem, nem, egyáltalán nem szavazati magyarázatot szeretnék, hanem egy másik témával kapcsolatosan szeretnék eh, röviden ö, felkérni önöket, hogy gyászoljuk, gyászoljunk öt e- embert, öt áldozatot a mediterrán térségben, a földközi tenger térségében Líbiából indultak a tengeren, van, aki elért Lampedusa szigetére, van, akit azonnal visszaküldtek Olaszországból és Málta szigetéről, a Lampedusa kikötőjéből, elnök úr. Sajnos ez a téma ismételten visszatérő téma, az emberek meghalnak a földközi tengerben, miközben megpróbálnak elérni Európába. A Libe Bizottság tagjaiként én vezettem egy delegációt, Szicíliában voltunk múlt évben, és meglátogattunk néhány bevándorló tábort a szigeten, találkoztunk az olasz hatóságokkal, küldtem egy levelet hatóságoknak, hogy részletes információkkal éljenek a lampedusai helyzettel kapcsolatosan. Annak ellenére, hogy megígérték az olasz hatóságok, hogy, hogy véglegesítik a választ, semmiféle információt nem kaptam, nagyon hosszú ide, ideje már, tehát már több mint két hónapja nem kaptam választ. Éppen ezért ma a kollégáknak, akik részt vettek ebben a delegációban, egy szóbeli kérdés tervezetet fogok elküldeni, ugyanis a tanácshoz és a bizottsághoz akarunk fordulni, hogy minél előbb cselekedjenek az én frakcióm nevében. Szeretném elérni azt, hogy az EU tartsa tiszteletben a, az emberi jogi jogszabályokat, és lépjen fel a ezen személyek visszaküldése ellen, és hát természetesen a halálesetek is nagyon szomorúak. Köszönöm szépen. Elnök, osztjuk véleményét. Wikström asszony, köszönjük az állásfoglalást. Ez egy nagyon kényes téma, Bronx úr is szeretne szólni ugyanebben a témában. Igen, de röviden kérem. Egyetértek Wikström asszony szomorúságával a tragédia kapcsán, de talán ezt megerőzhettük volna, hogyha minden líbiainak elmagyaráztuk volna, hogy eljött a demokrácia országokban, és eljött annak is az ideje, hogy otthon maradjanak, és biztosítsák, hogy a demokrácia megmarad. Ne meneküljenek el a demokrácia elől. There is, there is in the... Az egész földközi tengeri térségben a líbiai és a lampedúzai kikötőt tartják biztonságosnak. És ne felejtsük, hogy az általán vezetett delegáció nyilatkozata ebben a szellemben fogalmazott. Ne nyissuk meg ezt a vitát, hanem kérem, hogy a delegációban résztvevő kollégák a szóbeli kérdés tervezetét támogassák. Így van. Wikström az, hogy ne nyissunk erről most vitát. Ez nem egy horizontális vita a tagok között. Különösképpen nem egy olyan ügyben, amely nem került a napirendre, és a napirendünk szokás szerint túl terhelt. Öt napirendi pontot kell megtárgyalnunk, három óra tíz perccel rendelkezésünkre tehát mostantól figyeljünk az órára. Az egy következő fél órában a négyes napi rendi pontot vitatjuk meg, általános rendelkezések a menekültügyi és migrációs alap, valamint a pénzügyi támogatási eszköz. A bizottság bemutatója és eszmecsere. A 2014-2020-as időszakra belügyi, időszak belügyi költségvetését eh, illetve a belső biztonság és a migrációs alap költségvetéséről van szó. A rendelet a finanszírozásról, a modalitásokról és a nemzeti társ finanszírozásról szól. Hallgassuk tehát meg a bizottság bevezetőjét, utána pedig Lorenzo Fontana az EFD részéről, aki a jelentéstevő kap szót, utána pedig megnyitjuk a vitát. Emlékeztettem önöket, fontos az időzítés, öt napi rendi pontunk van, az első napi rendi pontra fél órát szállunk, tehát először megadom a bizottság képviselőjének a szót. Mégpedig Belinda Pike-nak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A négy és a hetes es napirendi pont összefüggenek ezek a belügyi csomaggal, illetve a pénzügyi terv ezen fejezetével függenek össze. November 29-én főigazgatóm Stefano Mancini itt járt a szakbizottságnál, akkor még a szöveg nem állt minden, rendelkez, minden nyelvben rendelkezésre, de azt nem, azt ezért örülünk neki, hogy a jogszabály tervezett eh, szövegét megvitathatjuk önöknek, önökkel. Eljutottunk a titkársághoz eh, információkat, például a PowerPoint eh, diák egy csomagját, amelyet háttérinformációnak lehet használni, ezen felül pedig magyarázó táblázatokat küldtünk el arról, hogy milyen viták zajlanak a tanácsban. Ezeket tehát a tanácsnak, illetve a Libe szakbizottságnak nyolc ilyen dokumentumot juttattunk el, és mindenfajta más olyan dokumentumot, melyet a tanács számára elkészítünk, eljuttatunk még önöknek. A Dán elnökség alatt egy adhok csoport állt fel annak érdekében, hogy a több éves pénzügyi kerete belügyi és igazságügyi vetületeivel foglalkozzon. A csomagért felelős Dán elnökségi képviselő itt van, ezért tehát örülünk, hogy mind a bizottság, mind a tanács képviselő itt lehetnek a parlament Libeszak bizottságában. A belügyi kiadás az EU költségvetésének 1%-át teszi ki a jelenlegi pénzügyi időszak alatt, és az elkövetkező pénzügyi időszak alatt is kb. 1%-ra tehető ez. Ugyanakkor 40%-os növekedést érünk el a kiadások tekintetében, és ez megmutatja azt, hogy milyen fontosnak tartjuk a belügyi kérdéseket. A belügyi finanszírozási csomag, a belügyi és igazságszolgáltatási ügynökségek működését szolgálja, illetve a különböző számítógépes rendszerek működését, ez a Schengen információs rendszer és az Eurodac, valamint az IT ügynökség, amely ezen a rendszerek működtetését látja el. Munkánk során két új alapra koncentrálunk, a bevándorlási és a migrációs alapra és a belső biztonsági alapra. Hogyha összefoglalhatom tehát a fő megközelítést, előbb ezt tenném, és utána pedig a, a 8,9 milliárd, 8,5 er, milliárd eurót készít, irányzunk elő erre az alapra nagyon pozitív a több éves pénzügyi terv előkészítésének tapasztalata, és látjuk, hogy milyen kihívások előtt állunk, például Wiström asszony is erről beszélt. Négy külön alap és két program van, a szándékunk a jövőben az, hogy két alap álljon fel, a bevándorlás és migrációs, illetve a belső biztonsági alap egy eh, végrehajtási mechanizmussal. Az instrumentum, melyet ezen napirendi pont alatt tárgyalunk, éppen ez az a mechanizmus, ez a támogatási eszköz, tehát nem felejthetik el, hogy a, ezen instrumentumok, ezen eszközök motorja nem más, mint az a rendelet, amely a négyes napi rendi pont tárgyát képezi. A 8,5 milliárd euróból, euró kétharmadát vegyes eh, igazgatásban a nemzeti programokkal közösen osztjuk el több éves alapon a jelenlegi alap hatája alatt a nemzeti programokról éves alapon került döntés, amelyek természetesen bizonyos korlátozások alá tartoznak. A program pénzeszközeit a több éves pénzügyi időszak elején alokáljuk majd, legtöbbet egy alapösszeg, az alapösszeg odaítélése elvén, erről mindjárt beszélek még, és lesz olyan pénzeszköz, amely rugalmas összeg lesz, amelyel ösztönözzük majd a tagállamokat, hogy bizonyos akciók között prioritásokat hozzanak létre. A bevándorlási és migrációs, valamint a belügyi alap kapcsán elmagyarázom majd, hogy miről lesz szó. Lehetőség lesz arra is, hogy 2017-ben középidős áttekintést hajtsunk végre, és lehetővé teszi majd, hogy toppoljuk up, tehát hogy feltőkésítsük, vagy pénzzel feltöltsük a két alapműködését. A, a finanszírozás kétharmada vegyes igazgatás alatt áll, egyharmada közvetlen igazgatás alatt a sürgősségi uniós támogatási rendszerek, illetve a harmadik államokban való fellépések támogatása tartozik ide. Ezek is közvetlen igazgatás alá tart, tartoznak majd, amikor a belbiztonsági alap egyes alprogramjairól beszélek, ezt még részletezni fogom. Röviden elmondom, hogy miért van szükség specifikus eszközökre. Főigazgatóm elmagyaráztam ezt már novemberben, hiszen az EUMS tagállamok részvételét szabályozó passzusai három vertikális intézkedést írnak elő, a belső biztonsági alap, illetve a bevándorlási és menekült alap, illetve a belső biztonsági alapon belül lesz egy vízum és egy belső határok alap. De mindezt a belső keret határozza meg, azaz az a dokumentum, amelyről ma tárgyalás nyitunk. Ez egy horizontális instrumentum, amely segít a párhuzamosságokat megkerülni az egyes alapok munkájának végrehajtása során. Másodszorban segít az egyszerűsítés és a konzisztencia megteremtésében, segít abban, hogy a tagállamok és a más kedvezményezettek jobban megértsék, hogy hogyan működnek az alapok, illetve jobb hozzáférés segít nekik biztosítani. Harmadsorban pedig a belügyi és igazságszolgáltatási ügyek cross-cutting megközelítését teszi lehetővé, a prioritások kialakítását teszi lehetővé, valamint az alapok közös igazgatóbizottságának felállítását. Röviden szólnék a keretrendelet tulajdonságairól, amely a négyes napi rendi pont tárgyát, tárgyát adja. Először is a megosztott igazgatási részről és a programozási megközelítésről beszélek. Két alapvető megközelítést szeretnék kiemelni, amely a Libe szakbizottság tagjait érintheti, érdekelheti. A partnerségi elv az egyik, amely a jelenlegi rendeletben is szerepel, de igazából nem váltotta be hozzáfűzött reményeket, illetve az EU finanszírozás más területén nem alkalmazzuk ezt. Ezt a partnerségi megközelítést ezentúl minden területen végre akarjuk, érvényre akarjuk juttatni. A másik fontos eszköze a programnak a szakpolitikai párbeszéd. A bizottság és a tagállamok között vélhetőleg 2013-ba kerül erre sor, és ez lehetővé teszi, hogy megállapodjunk a fő célkitűzésekben a tagállamban, illetve a finanszírozási célokban. A szakpolitikai párbeszédet, amely um, levé, hivatalos levélváltásban, vagy pedig uh, jegyzőkönyvekben testet követi ez a lép, hogy a tagállamok az éves programjukat beküldik a két alap számára. A többi elem, amelyre fel szeretném hívni a figyelmüket a rendeleten belül a következő. A pénzügyi igazgatás és a program igazgatásában a más közös menedzsment, közös igazgatású, tehát a strukturális alap vagy a mezőgazdasági alap tapasztalat és alkalmaztuk, és ezért a proporcionális megközelítést, az arányos megközelítést alkalmaztuk. A kiadott dokumentumokban jobban betekinthetnek a rendszerek közös igazgatású vezetésének részleteibe. Azonban engedjék meg, hogy a központosított igazgatási módozat egy elemét kiemeljem, amelyet a bevándorlás és migrációs, illetve belső piaci alapok kapcsán még részletesen ismertetek. Miről is van szó? Arról, hogy az Európai Unión kívül is pénzt lehet költeni. Fontosnak tartjuk, hogy a belügyi szakpolitikák, amelyeknek világos külső aspektusaik is vannak, lehetővé tegyék, hogy harmadik államokban is elkölthető legyen a pénz egy bizonyos része, de biztosítani akartuk, hogy a külügyi eszközök be ne ütközzen ez a finanszírozás, tehát ezek nem fejlesztési orientáltságú ö, kifizetések, hanem sokkal inkább azt a célt szolgálják, hogy az Európai Unión belüli igazságügyi ö, intézkedések sikeresek legyenek. Elnök úr, itt szeretném befejezni mondandómat, a fő üzenetem az, hogy ez egy keretrendelet, amely lehetővé teszi, hogy a különböző alapok munkája hatékonyan működhessen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mielőtt Lorenzo Montánának megadjuk a szót, még röviden a tanácsnak is megadom a szót. Kéri a tanács a szót? Részt szeretne venni a vitában? Tessék, parancsoljon. A Dán elnökségnek adom meg a szót, mégpedig Sitzel Müller asszonynak. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok minnyájuknak mondanom se kell, milyen nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, üdvözölhetem a képviselőket, és remélem, hogy találkozhatom személyesen a jelentéstevőkkel is. Rövidre foghatom magamat, de az elnökség arról szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy ahogyan Belinda Pike mondta, hogy a tanács egy adhok munkacsoportot állított föl, amely a 2014-2020-as időszakra a belügyi eszközök finanszírozását alakítja ki. Én a munkacsoport belügyi formációját elnöklöm, és azt a négy instrumentumot fogjuk uh, kialakítani, melyről már szó lesz. Az Koreper állította fel ezt az adhok munkacsoportot idén január 9-én. A munkacsoport közvetlenül a Korepernek számol be, de a többi releváns munkacsoportot is informálja a, a KECS, a SKIFA, a KOSZI és a JAX munkacsoportokat. A több éves pénzügyi keret kialakításán dolgozunk a 2014-2020-as időszakra. Éppen ezért mindenről beszélünk, de nem számokról. A számok nem ránk tartoznak. Az elnökség a csomagok csomagban tárgyalja a javaslatokat, éppen ezért a belügyi instrumentumokkal együtt közelítjük meg a munkát. Úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznos egy ilyen megközelítés, és segíti az alapok restrukturációját. Az elnökség elkötelezett a munka mellett minél nagyobb előrelépéseket akarunk elérni, és ezért 16 találkozót irányoztunk elő a soros elnökség fél éve alatt. Ugyanakkor munkánk nagy része még előttünk áll, éppen ezért megértésüket kérem, hogy csak kevés információval szolgálhatok máma, de más lehetőségeink is lesznek majd a jövőben, hogy elmélyültebben vitassuk meg ezt a kérdést. Éppen ezért sokkal inkább nagy érdeklődéssel figyelek az önök kérdéseire és észrevételeikre. Köszönöm szépen, most pedig a jelentős tevő Lorenzo Fontana úr, parancsoljon. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének az elhangzottakat. Ez egy nagyon technikai jellegű jelentés, hogy lesznek kérdéseim a különböző kritériumok, technikai jellegű aspektusok kapcsán. Ugye szó volt harmadik országokról. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy hogy hogyan is gondolja hogyan lehetne ellenőrizni ezeket az alapokat? Itt elsősorban a harmadik országokra vonatkoztatva. Itt számomra mellesleg a legfontosabb feladat az ellenőrzés lenne, nem csak a harmadik országok vonatkozásában, hanem általánosságban. Sajnos tudjuk, hogy sokszor a rosszul használják fel az alapokat, vagy nem eléggé használják ki azokat. Én azt hiszem, hogy az egész folyamatot felül kellene vizsgálni, de azt hiszem, hogy így félidőben nem tudom, hogy mit lehetne tenni. Ugye itt több éves munkáról van szó, milyen típusú ellenőrzést lehetne elvégezni, de mindenképpen fontos lenne az ellenőrzés. Aztán van egy másik dolog, amely a, a sürgősségi támogatásokkal kapcsolatos hogyha jól tudom, így nevezik, hogy sürgősségi támogatások. Vannak nagyon súlyos sürgősségi esetek, például a múlt évben ugye az arab tavasz eseményei után nagyon sok sokan elhagyták a hazáikat. Tehát felteszem a kérdést, hogy egyesek ugye azt mondták akkor, hogy az Európai Unió elhanyagolja őket, nem foglalkozik megfelelő módon a problémákkal, és az ilyen típusú problémák nagyon sok nehézséget okozhatnak tagállamokban is, tagállami szinten is. Éppen ezért kérem a kollégákat, hogy ezeket az érveket mindenképpen vegyék figyelembe a vita során is. Köszönöm szépen, megnyitjuk a vitát. Először Mulder úr következik. Köszönöm, elnök úr. Először is a bizottság ahhoz fordulok, az Európai Parlament kifejezte a béri óhaját, hogy szeretne Schengenre vonatkozó értékelő látni, és rendszeresen beszámolót kapni, illetve a költségvetésben pénzt elkülöníteni emberi erőforrások. Nem tudom, erre sor került-e. Köler asszony. Thanks a lot. Um, thank- Köszönöm. Nagyon érdekes volt, amit elmondott, és a háttérdokumentumok az MFF-fel kapcsolatban is érdekfeszítőek voltak. Rengeteg kérdésem és megjegyzésem van az általános rendelkezésekkel kapcsolatban. Remélem, ezeket mind feltehetem. We don't mind this establishment of two nem bánjuk alapvetően, hogy négy helyet két alap lesz csak, így emléletileg egyszerűbb lesz a szabályozási környezet, ugyanakkor szeretnénk azt is, hogy azt is látni, hogy melyik prioritásos költségvetési sor mennyi pénzt kap. Tehát, hogy meglegyen szabó, hogy mit mire használhatunk. Ez különösen fontos számunkra, és fontos, hogy az Európai Parlamentnek is legyen beleszólása abba, hogy melyik prioritásos területre mennyi pénzt fordíthatnak. Ehhez kapcsolódó kérdésem is van, amennyire az jól értettem, a tagállamoknak saját célkitűzéseket kell kidolgozni, van egy szakpolitikai párbeszéd, az Európai Bizottság általános célokra tesz javaslatot, de az igazi, eh, pragmatikus célkitűzéseket maguk a tagállamok fogadják el. Szerintem ez további szürke területet hoz csak létre, az Európai Parlament hatásköre nem világos, hogy meddig terjed, pedig ennek pont az ellenkezőjét szeretnénk elérni. A jelzőszámok a célkitűzések elérésével kapcsolatban ki hozza ezeket létre, és milyen alapon. Továbbá a költségvetési felülvizsgálat, amelyet kicsit megkésőbb jönne megküldtek nekünk, arra következtetésre jut, és ez valószínűleg tényleg így van, a hozzáadott értéket jelentő területekre kell fordítani a plusz pénzeket, olyan területekre, amelyeket a tagállamok nem tudnának egyébként finanszírozni. Szerintem ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, ne költsünk uniós pénzeket olyan területekre, amelyekre amúgy is költenének tagállami pénzeket. Ugyanakkor a német kormány például uniós pénzt használ fel arra, hogy a Nürnbergi eh, reptéren eh, táblákat eh, állítsunk. Nem is tudom, hogy van Nürnbergben reptér egyébként. A spanyol kormányzat esősegély segélyprogramokat finanszíroz uniós pénzekből. Remélem, hogy a spanyol kormány egyébként is saját pénzéből is finanszíroz ilyen első kurzusokat. Szerintem ez nem európai hozzáadott érték. Kivéve, hogyha amúgy, ha nem lenne uniós pénz, akkor nem lennének táblák sem a Nürnbergi eh, reptéren, illetve nem lennének elsősegély kurzusok Spanyolországban. Ezzel kapcsolatban mi az ön véleménye? Az egyik rendelkezés a 16-os számot viselő cikkben azt mondja, hogy a társfinanszírozást akár 90%-ra fel lehet tornázni, hogyha ez a fellépés egyébként nem került volna finanszírozásra, de hogyha egyébként is kiegészítő jellegű az önös fellépés, akkor ennek a rendelkezésnek semmiféle értelme nincsen. A különböző jogi alapokkal, jogalapokkal kapcsolatban is vannak problémák, hogyan lesz ez alkalmazható a belső biztonsági alapra? Az európai és nemzeti parlamentek szerepére is kíváncsi lennék a szakpolitikai párbeszédben, amely ugye a bizottság és a tagállamok között folyik majd. Nagyra értékelem azt a tényt, hogy egyértelműen fogalmazott a tekintetben, hogy ez a külső dimenzió nem orientált kell, hogy legyen, egyértelmű koherenciának kell lennie a külső fellépésekben, de pontosan hogyan kívánják ezt végrehajtani? Például van egy konfliktus. Mondjuk van, nem világos, hogy mi a helyzet, kidönti el, hogy ez fejlesztéspolitika vagy belső kérdés, hogyan tudják biztosítani ezt a koherenciát a gyakorlatban. Mert általában egy pont itt van a baj, a gyakorlatban. A félidős felülvizsgálat, az jó, hogy ez erre sor kerül, de lesz-e külső értékelés, hiszen a korábbi MFF-ről készül külső értékelés, de ez már túl késői, csak statisztikai és technikai jellegű értékelés volt, de arról nem szól, hogy e, arányos erőfeszítéssel sikerült elérni a kitűzött célokat, avagy sem. A monitoring bizottság kérdése a következő, hogyan fog ez működni, mi lesz a dolga, és most már mindjárt a kérdésén végére érek, elnök úr, meg egy kis türelmet, említette, hogy az uniós jog megsértése nagyon kevés ügyet érinthetett csak, olyan mértékben, hogy pénzügyi vonzata is legyen. Én ennek pont az ellenkezőjét gondoltam volna. Azt hiszem, hogy ezzel végére értem. Köszönöm. Herr Pike, Sie haben das Wort. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Mondja Pirker úr. Ich möchte zuerst auf die Először is az alapvető célkitűzésekről szeretnék szólni. Úgy gondolom, hogy azok az eszközök, amelyekről itt most eszmét cserélünk, olyan eszközökké válhatnak, amelyek a szabadság, a biztonság és a jog térségéhez segítenek közelíteni minnyájunkat. Egyszerűen azért, mert arra tétetik kísérlet, hogy az elmélyült integráció irányában dolgozzunk, és több jogköröket kapjon az európai szint, az európai intézmények azért, hogy közös akciókat folytathassanak le a biztonság, a migráció és a bevándorlás területén. Nagyra értékelem és üdvözlöm, hogy átalakulás és egyszerűsítés történik, hat alapból kettő jön létre. Egységes mechanizmus, a végrehajtás mechanizmusa is egységesül. Egy-két dolgot ki szeretnék emelni, amit különösen pozitívnak tartok. Egyrészt üdvözlendő, hogy az alapok költségvetése növekedik. Mégpedig azért, mert új közösségi feladatok vannak, amelyeket teljesíteni kell. Mind a migráció, mind a bevándorlás területén, mind a biztonság területén. Hogyha az ember többletértéket akar elérni az Európai Unió által, akkor ehhez megfelelő forrásokra is szükség van. Pozitívnak tartom azt a célkitűzést, hogy nagyobb rugalmasságot akarunk elérni, és a végrehajtást egyszerűbbé akarjuk tenni, azáltal, hogy egy több éves pénzügyi tervet irányzunk elő, am, amelyet ugyanakkor eh, igazíthatunk az aktuális kihívásoknak megfelelően. Azaz tehát a politikai párbeszédet bevonhatjuk nem csak a folyamat elején, hanem a folyamat során is. Ez ehhez szükséges eszköz a több éves tervezés, de az a lehetőség is, hogy adaptáljuk a terveket, igazítsuk a megfelelő megváltozott helyzethez jónak és üdvözlendőnek tartom, hogy a központi igazgatás nagyobb támogatásban részesül. Létezik a megosztott és a központi igazgatás, és biztos vagyok benne, hogy a e tekintetben sok kritikát hallunk majd a tagállamoktól, akik örömmel vonnák magukhoz az alapok igazgatását. Ennek ellenére úgy hiszem, hogy ez a helyes út, mely az elmélyített integrációhoz, az európai hangsúlyok markánsabb kitételéhez vezet. az azonnali segítségnyújtás és a finanszírozás területén úgy gondolom, hogy a 4 százalékos Európai Bizottsági előfinanszírozás jó utat jelent. Nem hiszem, hogy a tagállamok azon követelését, hogy az előfinanszírozást meg, megemeljék, figyelembe kellene venni, hiszen így biztosíthatjuk, hogy azon projektek, amelyek nem hatékonyak, amelyeket a tagállamok nem akarnak tá- támogatni, ezeket nem kell végrehajtani. Persze egy bizonyos szelekciós mechanizmusra szükség van, mechanizmusra szükség van, annak érdekében, hogy a legfontosabb programokat tudjuk támogatni, a kevésbé fontosakat háttérbe tudjuk szorítani. Üdvözlöm ezen felül, hogy az azonnali segítségek, az adhok akciók is finanszírozhatók, mégpedig ezeknek kiadásait száz százalékban lehet finanszírozni. Ezzel kapcsolatban volna egy, jel, egy javaslatom, hogyha az azonnali segítségnyújtást a mondjuk a nemzeti eh, végrehajtásban lévő határőrizet hiányosságai okozzák, akkor igenis lehetővé kell tenni a kofinanszírozást, tehát hogyha valaki egy hibát követ el, akkor ne közösségi forrásból küszöböljék ezt ki. E tekintetben tehát úgy gondolom, hogy érdemes, hogyha bizottság, érdemes volna, hogyha a bizottság átgondolna ezt a szabályozást, hogy az alapok 5%-a elegendő a technikai segítségnyújtásra, ezt nem tudom megítélni, de kérem, fontolják meg még egyszer, hogy elegendő ez az összeg. Végezetül még egy pontot szeretnék kiemelni, pontosabban egy kérdést szeretnék intézni a bizottsághoz. Kérem, hogy tájékoztassanak arról, hogy a 6-3-2-es pontban az egyedi célok szerepelnek, és így szerepel az bevándorlás és migrációs alap célja. A C alpontban a következő szerepel igazságos és hatékony visszatérítési stratégia támogatása a tagállamokkal. Mit jelent ez? Számomra ez nem érthető. Az igazságoságot értem, de a hatékonyt azt nem értem. Másodszorban kérem, hogy tisztázzák, hogy a D, mint dénes pontban a felelősség megosztásáról beszélnek a támogatandó tagállamban. Legjobb tudomásom szerint a Dublin adja a jog alapot, tehát az első ö, tagállam, ahova a bevándorló ér, érkezik, felel az bevándorlási kérelem megítéléséért. Miért puhítjuk fel ezen a nem kontúros fogalmazással a Dublini szabályokat. Kérem, hogy erre a kérdésemre is válaszoljanak. Köszönöm. Vielen Dank. Mr. Bronx, now your turn. Bronx úr most már valóban ön következik. What Köszönöm, elnök úr. A nyugati országok, beleértve a uniós tagállamokat, főként az Egyesült Királyságot kevesebb pénzt költenének az afrikai és az ázsiai országok felkerésének finanszírozására, akkor nem kellene 8 milliárd eurót költenünk a menekültekre, akik pont ezeken országból érkeznek. Az egy dolog, hogyha átmeneti menedéket biztosítunk az ilyen zónákból menekülőknek, és teljesen más, hogyha állandó jelleggel települnek át ide, miközben már elindult a demokratikus fejlődés az ő hazájukban. Nem szabad pénzt költeni olyas, olyan emberekre, akik szabadság elől menekülnek. Veszélyes csónakokkal érkeznek a menekültek. Adjunk nekik biztonságosabb hajókat arra, hogy visszatérjenek hazájukba a demokráciába és a szabadságba. Vagy nem ez kell nekik? Szerintem ez lenne egy hatékony visszafordítási visszatérítési stratégia kollega nő. Köszönöm, elnök úr. Összességében én is jónak tartom, hogy az idáigi alapokat egységesítjük, hiszen ez nagyobb átláthatóságot tesz lehetővé. De ugyanakkor az előttem szólóval egyetértek, hogy az összegeket a tematikus területekhez kell igazítani, azért, hogy az Európai Parlament súlypontokat, prioritásokat határozhasson meg, hogy megakadályozható legyen, hogy a tagállamok esetleg egyes súlyponti kérdéseket teljesen kihagyjanak. Az Európai Parlament ellenőrzése tehát nagyon fontos. A szociális szakbizottságban, a szociális kérdésekkel foglalkozó szakbizottságban a szociális alap kapcsán is ilyen megfontolások hangzottak el. És így a kis programokat, kínálókat is támogatni tudjuk. Ezen felül pedig, hogyha a tagállamok megkapják a támogatást, akkor biztosítani kell, hogy a pénzt a végrehajtó szervezeteknek, egyesületeknek minél hamarabb átutalják, hiszen gyakran előfordul, hogy a kis fenntartóknak meg kell előlegezniük a finanszírozást, tehát biztosítani kell, hogy minél hamarabb működjön. Köszönöm. Okay. Köszönöm szépen, Vagyon asszony, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy hogy összevonni több alapot, ez egy jó ötlet, jó gondolat, de sok esetben nem szolgálja a hatékonyságát ezen alapoknak. Az alapokat csökkentjük is, nem akarok a részletekbe belemenni, de néhány specifikus kérdésem lenne a bizottság eh, számára eh, az alapok ellenőrzésével kapcsolatosan. Lamperusát és Sziciliát ma már megemlítették. Én is meglátogattam egy menekültügyi központot, és az olasz kormány nagyon sok eh, pénzösszeget kap az európai alapokból, hogy segítse, támogassa ezeket a menekülteket és illegális bevándorlókat. Azonban a, ezen pénzösszegek, amelyek rendelkezésre állnak, sok esetben nagyon mérsékeltek, és nem igazán teszik lehetővé, hogy televíziókat vagy újságokat vegyenek aztán sok esetben a pénzmosás is szóba kerül. Hogyan lehet a visszaéléseket meggátolni az alapok pénzösszegek kapcsán? Aztán valóban azok kapják a, ezeket a pénzösszegeket, akiknek valójában szüksége van rájuk. Afrikát is megáltogattuk, többek között Mali, Malit, ahol láttuk, hogy a kormányok rendelkezésre bocsátják ezeket az összegeket, de ezek korrupt kormányok, és nem igazán tudják, hogy kik a legérintettebb csoportok, tehát igazából nem azok kapják ezeket az összegeket, akiknek szántuk. Most pedig a Melinda Pike asszony, a bizottság képviselőjének adom vissza a szót, és kérem, hogy a lehető legrövidebben adja meg a magyarázatait, mert hasonló témákkal kell még foglalkoznunk a következő napi rendi pontokkal. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok válaszolni a kérdésekre, amelyekre nem fogok tudni, már most előre is elnézést kérek. Van, voltak konkrétan a menekültügyi alappal kapcsolatos kérdések, majd a kollégám úgyis utánam szólni fog ezekről a témákról, ami konkrétan a Schengeni értékelő rendszert illeti Mulder úr kérdése volt ez. A belső biztonsági alappal kapcsolatos itt a válaszom. A technikai támogatással a, ezen alapnak van egy rendelkezése az adott mechanizmus végrehajtásával kapcsolatosan, hogyha egy tagállam valamilyen akciót indít az értékelés után, hogyha egy programot szándékozik beindítani, akkor ehhez rendelkezésre állnak pénzösszegek a éves pénzügyi keretből is. Ami a különböző kommentárokat illeti, a sürgőségi támogatásokkal kapcsolatosan, elsősorban a múlt évre vonatkoztatva, nagyon sajnálom, hogyha a tagállamok úgy érezték, hogy elhanyagoltuk őket, úgy gondoljuk, hogy Olaszországban például nagyon hatékony volt ez a támogatás, és Olaszországban kielég, kiegészítő pénzösszegeket is kaptak a különböző programok megvalósítására. Semmiféle kontaktus probléma nem volt a az olasz hatóságokkal, de természetesen soha nem elég lehetséges az adott pénzösszeg, de nagyon jól működtünk együtt az olasz hatóságokkal, és nem gondolom, hogy volt olyan tagállam, amely, amelyet elhanyagoltunk volna. Itt a Frontex-et is beleértve, a Frontex is kiegészítő támogatást kapott, hogy a földközi tengeri térség déli részén el tudja végezni a feladatait. A 9 millió kapott a tartalékból a Frontex itt a török határral kapcsolatos feladatok elvégzéséhez. Wikström asszony már szólt bizonyos problémákról, sőt tegnap is volt szó a Frontexről, és a főigazgató ma éppen Olaszországban van, és a hatóságokkal tárgyal, hogy a legfrissebb információkhoz hozzájusson. Keller asszony számos kérdést vetett fel, ugye itt a jelenlegi programok értékeléséről is beszélt, én nem szeretnék részletesen kommentát fűzni ezekhez a témákhoz. Az EU alapokkal kapcsolatosan a tagállamok is támogatják az adott programokat, tehát nem akarok részletesen erről beszélni. Na most az, hogy hogyan lehet biztosítani a koordinációt a külső térségekkel, hát itt harmadik országok esetében a közvetlen akciókkal foglalkozunk csak, és ezeket támogatjuk. Hát a külső tevékenységet, tehát a közvetlen irányítás vagy vezetés keretén belül végezzük el. Jó a koordináció a bizottság szolgálatai és a külső szolgálat között. Vannak más külső eszközök is, és itt kiegészítik egymást a különböző eszközök. A sürgősségi támogatásokra felhasználható pénzösszegek harmadik országokra vonatkoztatva a keretrendelet 9-es cikkeiben vannak részletezve a különböző nemzetközi szervezetek, ENSZ testületei, a Vörös Kereszt, Nemzetközi Vörös Kereszt, és így tovább. Tehát ezek is hozzájárulnak a harmadik országokbeli támogatáshoz ami az e, nemzeti és az európai parlament és a nemzeti parlamentek kapcsolatát illeti. A nemzeti parlamentek esetében tehát volt már vita a tanácson belül is, az adhok munkacsoporton belül a partnerségről, a politikai párbeszéddel kapcsolatos témákról. Sok tagállam úgy gondolja, hogy a partner, partnerség és a politikai párbeszéd hát plusz terhet jelentenek, és konszenzus kell kialakítani a célok, célkitűzésekkel kapcsolatosan. Azt is elmondtuk már, hogy szándékozunk kiadni egy közleményt, politikai párbeszéddel kapcsolatosan, és szeretnénk rámutatni, hogy melyek a főbb célkitűzések ezen a területen. Az Európai Parlament is tett javaslatokat, és tehet is javaslatokat, hogyha vannak olyan specifikus kérdések, amelyekkel úgy gondolják, hogy fondol, foglalkoznia kell ennek a közleménynek. Ami a célkitűzéseket és a jelző mutatókat illeti, rámutathatunk különböző példákra, cél, célokra. A tagállamoknak specifikus célkitűzései is lehetnek, a különböző eszközöknek megvannak a különböző jelző mutatói, kritériumai, ha meg szeretném tehát kollégámat kérni, hogy folytassa ezt a mondandót. Itt elsősorban a felügyeleti és az ellenőrző mechanizmusokkal kapcsolatosan, mert többen tették fel a kérdést, beleértve a jelentéstevőt, tehát a felügyelet és az ellenőrzés témájában. Köszönöm szépen, Belinda, ha megengedik. az ellenőrzési, fegyelési rendszerekkel kapcsolatosan, a, a megosztott vezetés kapcsán a javaslat figyelembe veszi azt, hogy mennyire fontos harmonizálni a a, ezt a rendszert a többi megosztott vezetési rendszerrel. Tehát e, ez, erről a témáról jelenleg is folyik a vita. A rendszert jelentősen egyszerűsítették, számos hatóságot kivettek ebből a rendszerből, és a különböző felelősségi hatásköröket is jobban meghatározták. Tehát most már sokkal világosabban látjuk a tagállamok szerepét is, és itt, ahogy hallottam, volt egy olyan kérdés is, hogy hogyan tudunk megbizonyosodni arról, hogy valójában azok kapják-e meg a pénzösszegeket, akiknek arra valójában szükségük van. Tehát ezt mindenképpen ellenőrizni kell, és és ez egy probléma, amely nem igazából megfelelően kezelt minden alkalommal. Aztán ami a, a pénzügyi korrekciókat illeti, őszintén megmondom, nem igazán értettem a kérdést. Igen, vannak korrekciók abban az esetben, hogyha a jogszabályokat és a kötelezettségeket nem tartják be, hogyha nincs meg a, a jogosultság az adott pénzösszegek felhasználására. Köszönöm, ennyit akartam elmondani. Rendben van. Talán a jelentéstevő szeretné zárni röviden ezt a vitát. Elnök úr, köszönöm szépen. Természetesen lesz még alkalom a kollégákkal vitázni ezen, erről a témáról, és jobban elmélyíteni bizonyos kérdéseket Természetesen tudomásul veszem a bizottság válaszát, és köszönetet mondok a kollégáknak is az együttműködését. Köszönöm szépen, köszönöm szépen önnek is. Most pedig lezárjuk, tehát akkor ez az első témát. A a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatosan. A belügyek terén, és ne felejtsük el, hogy a jelentéstevők a következő ütemtervben egyeztek meg. Lesz április végén valószínűleg egy workshop. A jelentéstervezetet májusban vagy júniusban fogják előterjeszteni. Július lesz a módosítő indítványok benyújtásának határideje és szeptemberben vagy októberben lesz a vita majd a témáról, és, a, és novemberben lehet majd szavazni. Tehát ez volt a négyes napi rendi pont, tehát a menekültügyi és migrációs alappal kapcsolatosan, valamint a pénzügyi támogatási eszköze. Az ötös napi rendi pont, a hatos és a hetes témában nagyon hasonlóak. Tehát akkor átérünk a következőkre. A az ötös a menekültügyi és migrációs alapról van szó. Itt az előadó jelentéstevő Szilvi Guillaume asszony, de először a bizottságot hallgatjuk meg. A bizottsága lesz egy eszmecsere, ugyanúgy járunk el, ahogy a négyes napirendi pontnál. Először meghallgatjuk a bizottság képviselőjét, Belinda Pike asszonyt, száradán soros elnökséget, aztán pedig a jelentéstevőt Belinda Pajk asszony öné a szó. Stefano Signore. Stefano nevű kollégám fog a menekültügy és migrációs alap témájában beszámolni önöknek, úgyhogy én megmenekülök. The, uh... Köszönöm, elnök úr. Menekült és migrációs alap. Célja Elsősorban az, hogy egyetlen egy átfogó eszközbe tömörüljenek az ez irányú eszközök, és megerősödjön az Európai Unió és a tagállamok fellépése a menekültügy és a migráció területén. A jelenlegi eszközökre építve természetesen gondolok itt a szolidaritás és a migrációs mozgások kezelése programra. A javaslat számos egyszerűsítést javasol, például egy európai eh, migrációs hálózatra is kitér, hogyha jelenlegi helyzetet vizsgáljuk, az előkészítő mm, fellépéssel és a kísérleti projektekkel kapcsolatban, akkor láthatjuk, hogy vannak más területek is, amelyeket céloz ez az alap, az egyszerűsítés erőfeszítése vagy célja még jobban megjelenik, mivel három meglévő alapot ötvözünk. De nem csak erről van szó, nem csak három alap olvad egybe, hiszen ez akkor csak egy bürokratikus eh, felépés lenne, bár így azért ez önmagában is hasznos lenne, hiszen hatékonyabb lenne, és áramvonalasabb lenne az egész fellépés. Ennél többről van szó. Új prioritások jelentek meg az elmúlt években. Például a menekültek eh, unión belüli áttelepítése, hazaküldése integrációja, illetve az önkéntes, támogatott önkéntes hazatérés prioritása, illetve a felmerülő hiányosságok pótlását is célozza, amit a jelenlegi alapok, eszközök nem tudnak megfelelően célozni. Gondolok itt például Belinda Pike utalt erre például, és vannak egyéb olyan fellépések, amelyek arra a legális migrációra vonatkoznak, amelyek a jelenleg integrációs alap keretében nem finanszírozható. Az egyszerűsítésnek van hozadéka, a célcsoportok számára egy egyszerűsített keretet teremtünk. Többször felmerült eh, a végrehajtó szervezetek részéről. A menekülteket célzó fellépések, vagy az unión kívülről érkező eh, legális eh, migrációs fellépések nem finanszírozhatóak ugyanabból a forrásból. Ez az új alap esetében már máskész lesz. Másként lesz. Azt is többen nem tették, hogy a vészhelyzetek definíciója is változik, így átfogó módon tudok, tudjuk kezelni az olyan helyzeteket, amikor hirtelen nagy számban áramlanak be harmadik országból az Európai Unióba menekültek, vagy akik nemzetközi védelemre szorulnak, és egy nagy számban jelennek meg, a vegyes eh, beáramlás eh, esetében szintén. Egy uniós eh, visszatelepítési, hazatelepítési programot is létrehozzunk. Egy dinamikus folyamattá válhat ez, amelyben nem három évente felvizsgálnak a mechanizmust, ami tulajdonképpen épül, épít arra, és amelyet remélhetőleg ez év végéig eh, elfogadnak az Európai Unió az irányú programjára. A bizottság javaslatáról a parlament a hónap végén fog szavazni. A javaslat az európai migrációs hálózat finanszírozására is szolgál majd, amely egy 2008-as tanácsi döntés értelmében jött létre, és ezt a hálózatot a civil szereplők, a, a tudományos élet képviselői számára is megnyitja, legalábbis akik ezen a területen dolgoznak mármint a ügy és a migráció területén. Ahogy az elhangzott, lesz egy, ennek az új alapnak egy olyan komponens is, amely országok több ország által, tagállam által végrehajtott fellépést támogathat. Erről bővebben nem is szólnék. Igen, sokszínű felépés kerülhet tehát finanszírozásra a meglévő eszközök keretében. Az új, azonban a tagállamok számára vannak kötelező felépések, a következő területekre gondolok, menekültügy, a közös európai menekültügyi rendszer végrehajtása, az, az integrációs stratégiák helyi és regionális végrehajtása, a támogatott önkéntes visszatérés elősegítése, illetve a szolidaritás és a megosztás főként a harmadik országba való telepítés vagy áttelepítés kérdése. Ami az összegeket illeti, az Európai Bizottság javaslata valamivel kevesebb, mint 4 milliárd eurót 3,9 milliárd eurót irányoz elő. 3,2 milliárd ebből a tagállami programokra lenne elkülönítve, ez 84%-át tenne ki a teljes költségvetésnek. A maradék 16%-ot az Európai Bizottság igazgatása alá e, helyeznénk, az úgynevezett központi igazgatás alá másfajta fellépésekre, amelyekre már utaltak, a vészhelyzetek, külső fellépés, tem, az európai migrációs hálózat, illetve az unió érdekében történő fellépés, ami a tagállamoknak elkülönített pénzeket illeti 74% lenne a tagállamok számára alap eh, kiinduló pontként eh, elkülönített pénz, 26% pedig attól függne, hogy a tagállamok milyen mértékben hajlandók olyan konkrét programunkban részt vállalni, amelyek prioritást jelentenek. Főként a harmadik országba való telepítés területén ez egyébként 21%-át tennék ki a tagállami pénzeknek, a fennmaradó 5% pedig a félidős felülvizsgálatra kerülne előkerítés, elkülönítésre. Fontos az is megegyezni, hogy jó néhány szervezet komoly problémákkal néz szembe kifizetési folyamatban, annak köszönhetően, hogy az éves programok miatt egy olyan helyzet alakult ki, amelyben a különböző kedvezményezetteknek meg kell várniuk a program teljes lezárását, mire pénzükhöz juthatnak. Tehát a záró kifizetés csak ezután kerülhet sor a záró kifizetésre. Az új bizottsági javaslat értelmében ez megváltozna, mert alapvetően a tagállamoknak lehetővé tennénk, hogy a bizottságnak évente küldjenek kifizetési kérelmet, amely mindenféle kifizetésre kiterjedhet, legalábbis ami végrehajtó szervekhez kerül. Előzetes, köztes és záró kifizetés egyaránt. Now to the question which was raised uh, uh, from uh, uh, one of the speakers uh, in the previous uh, ses session. Az előző részben felmerült egy kérdés mi szerint nincsen egy elkerített, eköntett összeg a szakpolitikai területre. Ez volt a döntés az Európai Bizottságnak annak érdekében, hogy elkerüljük az administratív komplikációkat, bogyondalmakat az alap végrehajtásában, igazgatásában, az alap felépítése miatt. Ugyanakkor az alap végrehajtásában szabhatikai területek nem szorulhatnak háttérbe, ahogy említettem például, ugyanis a az áttelepítés és a visszatelepítésre eh, elkülönítettünk összegeket, a fennmaradó összegeket pedig eh, csak akkor fizetjük ki a tagállamoknak, hogyha vállalják, hogy részt vesznek ezekben, és vannak olyan területek, amelyek kötelezőek a program értelmében, és a menekült ügy egyike ezeknek. Ami az összegeket, szakpolitikai területeknek szánt összegeket érinti, az Európai Bizottság az egyes tagállam igényei alapján mérné fel ezeket, hiszen Nyilván a menekült és migrációs hullám tagállamról tagállamra más arányú összetételű típusú, és szeretnénk elkerülni az Európai Bizottság részéről azt, hogy egy merev szabályt alkalmazunk mindenkire, hogy ne, hiszen ez tulajdonképpen egy kényszerzubbonyba kényszerítenénk a tagállamokat, így csak bizonyos mértékben vannak kötelezően meghatározott előirányzatok ettéren. Köszönöm. Bene, grazie al dottore signore per... Köszönöm szépen a doktor úrnak a magyarázatokat, most pedig a tanács képviselőinek adom meg a szót, Müller asszonynak. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az elnökség rövid észrevételeket tehet a menekültügy és migrációs alap felállításával kapcsolatban. A januárban felállt a megfelelő munkacsoport a tanácsban, és az első véleménycsere megtörtént a tagállamok között, illetve kérdéseket is fel lehetett tenni a bizottságnak. Az első olvasatot februárban bezártuk, illetve folytattuk, és jövő héten folytatjuk az első olvasatos eljárást. A tagállamok nagyjából üdvözölték a bizottság javaslatát, arra vonatkozólag, hogy egy alapba ötségesítsék a különböző alapok működtetését, és így biztosítsák a rugalmasságot. A tagállamok még ellenőrzik a hatályt, Megvizsgáljuk a hatályváltozását és az ebből következő következményeket az adminisztratív struktúrák tekintetében, valamint más részleteit a javaslatnak is megvizsgálják. Mint mondottam, februárban vette kezdetét a vita, ezért további észrevételeket ma még nem tudok tenni, de az elnökség nagy örömmel működik együtt a parlamenttel ebben a kérdésben, és természetesen örömmel találkozunk a jelentéstevővel, akkor, amikor ez neki alkalmas. Köszönöm. Bene, Köszönöm szépen, köszönöm szépen a tanács képviselőjének. Most pedig Szilvi Guillaume asszony kap szót a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne néhány kommentár, kiegészítő kommentárom az elhangzottakhoz a jelentéssel kapcsolatosan részletekben nem akarok belemenni, nagyon átfogó magyarázatokat hallottunk, de vannak olyan javaslatok, amelyek a jó irányba mutatnak. Itt elsősorban gondolok a többéves programozásra. Azt hiszem, hogy ez lehetővé teszi majd a folytonosságot, azok számára az adott helysz, helyszíneken, ahol fontos számukra az állandó jelenlét, a kötelező kritériumok figyelembevétele, a visszaküldés, vagy a szándékos visszatérés olyan elemek, amelyek jelentős hozadékai az Európai Unió munkájának. Az előző jelentés kapcsán volt szó már a sürgősségi helyzetekről is, tehát a sürgősségi helyzetek integrálása is része a, annak a kontextusnak, amelyel javítani szeretnénk a helyzeten. Néhány ö, dologra szeretném felhívni a figyelmet, mellesleg bizonyos kérdésekre már válaszolt a bizottság képviselője, és az jelentéstevőkkel együtt működve szeretném a következőket elmondani. A bizottság ugye ragaszkodik a, a visszaküldéshez, vagy a, az áthelyezéshez, a relokációhoz, Természetesen ez egy nagyon nehéz dolog, egy, nagyon nehéz egy ilyen kezdeményezést elindítani. Ne felejtsük el, hogy a tagállamok is sokat dolgoztak a menekültügyi témán, már csak azért is, hogy a kérelmek számát csökkentsék. Nagyon sok a kérelem, és ezt folyamatosan kezelni kell. Szeretnék megerősítést kapni az integrációs fejezettel kapcsolatosan. Itt arról volt szó, hogy kötelező, kötelező elemek léteznek, és helyi és regionális szinten akarják ezt a témát integrálni. A bizottsággal és a kollégámmal együtt szeretnénk működni, és szeretnénk tudni, hogy kik lennének a különböző regionális és helyi érdekeltek. Ami a szolidaritási alapot illeti, erről is volt szó, azonban meg kell jegyeznünk, hogy nincs meg a jogalap, a szerződés 80 nas cikkének értelmében, és sajnálom, hogy ezt nem vették figyelembe. Számomra úgy tűnik, hogy ahogy Szinyóra úr elmondta, a főigazgatóság a külső dimenziókkal is foglalkozik, akkor, amikor megpróbálja megoldani a bevándorlás és migrációs fluktuációt, áramlásokat. Szeretném, hogy mindenki értse meg jól, hogy mi is a helyzet. Ezt a témát még a továbbiakban is meg fogjuk vitatni. Nem fejeztük be még a munkát, vannak olyan pénzösszegek, amelyek mm, még nem kerültek mm, célzott kiosztásra, tehát itt rugalmasnak kell lennünk, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az alap bizonyos elemeit, például az integrációs alap egy nagyon kényes terület, tehát ennyit akartam elmondani és hozzájárulni ezzel a vitához. Köszönöm szépen. Akkor most kérem, kérek mindenkit, hogy rövid legyen, mert 20 percünk van mindössze Wikström asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az Európai Bizottságnak is, hogy ilyen átfogó információval, tájékoztatással szolgált erről az új menekültügyi és migrációs alapról. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság képviselői tisztáznának nekem valamit. Hogyan kívánnak hogyan terveznek reagálni a korai figyelmeztető és válságkezelő helyzetekre. Itt a Dublin 2-es rendelet második cikkére gondolok. A hatos cikkben, a javaslatban azt olvasom, hogy, és idézem, a tagállamok kapacitása arra, hogy értékeljenek és kidolgozzanak menekülti és migrációs politikákat. Kérdés, idézett végek kérdésem, egyszerű, ez egy új politikai, szakpolitikai fejlemény, mint például a Dublini 2-es korai figyelmeztető rendszer ki dolgozása, vagy esetleg valami másra utal. Az Európai Bizottság egy külön költségvetési sort vezetését tervezte erre különös figyelemmel arra a tényre, hogy ezért a szó munkaterhelése valószínűleg drámai módon növekedni fog. Röviden ennyit szerettem volna kérdezni. Köszönöm szépen. Hirs kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok észrevételt már megtettek, de van egy nagyon konkrét kérdésem. A horizontális rendelet 19. cikke a telek vásárlását tiltja. Másrészt ebben a rendeletben az ötös cikk a 2A bekezdésben arról beszél, hogy optimalizálni kell az elszállásolási kapacitásokat. Létezik-e valamilyen jogi oka annak, hogy a telkek vásárlását miért tiltják be, hiszen a bérbevétel célra vezető lehet, de bizonyos feltételek fennállás esetén ez nem fenntartható. Tehát kérdezem, hogy a horizontális rendeletben a telek vásárlást miért zárják ki. Aztán pedig a, fontos, hogy a bevándorlási csomaggal koherenciát teremtsünk meg, például a, az Európai Parlament azon gondolkozik, hogy a végrehajtás, végrehajtási intézetekben, a börtönökben való öm, őrizetbevételt nem szeretnénk támogatni, másrészt viszont az új és alternatív lehetőségeket nem tesszük lehetővé. Tehát a két csomag között a koherencia nem jött létre. Van még egy kérdésem is. A hármas pont, a hármas, bekezd, a hármas cikk szól a célokról, és a D pont a felelősség megosztásról és a szolidaritásról szól. Mit jelent ez? Hogy a tagállamok a menedékeseket eh, ki cserélhetik, esetleg a Dublin 2-t valamilyen módon mégiscsak felvizezzük. Hogyan kellene ezt a pontot értelmezni? Bene. La signora Olmaier. Holmeier asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is örülök annak, hogy a menekültügy és migrációs alap ezzel a rendelettel pontosabb alapokra helyeződik, jogalapokra helyeződik. De és remélem, hogy így egy-két nehéz kérdésfeltevést a tagállamokon belül a menekültügyi csomaggal együtt sikerül majd megoldani, illetve bizonyos pénzügyi támogatásokat lehet megnyerni a célok megvalósítása érdekében. Három kérdéskörre szeretnék rá kérdezni nagyon röviden. Egyrészt Intenzíven kell arról is beszélnünk, hogy a pénzeszközök milyen módon kerülnek, milyen kritériumok alapján kerülnek kiszignálásra a tagállamok számára. A jogszabálytervezet olvasása alapján a számomra nem világos, hogy mi alapján ítéljük oda a pénzeket. Második kérdés. Ez Hírs kolléganő kérdéseire, kérdései irányába mutat ugyanis nekem is a két rendelet át, utalás, átolvasása során úgy tűnik, hogy teljesen más fogalomkészlettel dolgoznak itt, ebben a rendelettervezetben, mint a többi ezen a területen fennálló hatályos jogszabályban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egységesítsük a jogi nyelvezetet, megakadályozzuk, hogy különböző definíciókkal dolgozunk, esetleg ezek ellent is mondjanak egymásnak, és így a jogértelmezést megnehezítsék. Például a családtagok kérdésére utalok, amely másként kerül definiálásra, vagy a menekült jogért, menekült jogkérelmezők definíciója más az egyes jogszabálytervezetekben. A menekült csomag csak akkor tud ütőképes és hatékony lenni, hogyha teljesen konzekvens és világos a definíciók használatában is. Természetesen örülök az előttünk álló vitának, is majd annak, hogy végrehajtjuk ezeket a jogszabályokat. Kollega Tavares. Tavares kollega, köszönöm szépen. Portugál nyelven fogok ma felszólalni. Néhány általános jellegű kérdéssel kezdeném a menekültügyi témában, és aztán a menekültek visszaküldésével is szeretnék foglalkozni. Ez egy olyan munka, amelyet le szeretnénk zárni a hónap végén. Először is az általános jellegű kérdés. Úgy gondolom, és természetesen értem a bizottság aggájait, aggodalmát, természetesen hogy egy rugalmasabb, nagyobb pénz alapot szeretnének, de természetesen akkor nagyon fontos a nagyobb ele- parlamenti ellenőrzés is, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is határozzák meg a prioritásokat, és mire költik a, a pénzeket. Igenis, a parlamentet jobban be kell vonni ebbe a munkába. annak érdekében, hogy az alapok nagy része a megfelelő helyekre kerüljön, mert ugye ez is pénzbe kerül, tehát a parlamentet jobban be kell vonni a prioritások meghatározásába, és ez lehetővé tenni azt is, hogy jobban optimizáljuk az alapok felhasználását. Aztán van-e lehetőség arra, vagy nincs, hogy az NGO-k szintén kaphassanak az alapokból, és nem csak a nemzetközi szervezetek. Hogyan lehet ezt garantálni? Erről is volt már szó, nevezetesen a jelentéstevő asszony is beszélt erről. Sajnos, hogy a 80-as cikket nem említik meg, itt a szolidaritásról van szó az unión belül, ugyanis ez fontos számunkra a rendelkezésre álló pénzalapok keretén belül. Aztán tudjuk, hogy ezt az átmeneti szakaszt jól le tudjuk vezényelni. Van az integrációs alap, a, azon mm, bevándorlók számára, akik legálisan tartózkodnak egy tag akik ismerik a nyelvet, a, jól vizsgáztak úgymond a kulturális ismeretekből is. Tehát nagy örömmel hallom, hogy ugye egy jelentős alap áll rendelkezésre a menekültek visszaküldésére eh, szánva ezt a, ezeket a pénzösszegeket, és eh, azt is látjuk, hogy más eh, akciókra is lesz még pénz, például az együttműködésre az ENSZ menekültügyi szervezetével, aztán a menekült táborok, menekült táborokkal való kapcsolat, és így tovább. Tehát szeretném megérteni azt, hogy, hogy a különböző akciókra szánt összegek elosztását hogyan is valósítják meg, és az előkészületek szintjén mi is a jelenlegi helyzet. 6 millió eurót kapnak egyes országok. Tehát arról kell meg erő, mindenképpen meggyőződnünk, hogy jó helyre kerülnek ezek a pénzösszegek, és hogy kimondottan például a visszaküldésekre használják itt humanitárius tevékenység is szó lehet. Azt hiszem, hogy bizonyos országok számára a program kezdete a legköltségesebb, aztán természetesen itt nem Svédország és Dániára gondolunk, amelyeknek nagyon nagy a tapasztalata a menekültek visszaküldésével, mondjuk Spanyolországban nem ez a helyzet. Tehát a különböző módozatokat, a modulációkat szeretnénk megismerni, hogyan is, aztán a regionális munkát hogyan is látják, hogyan is akarják megvalósítani delegált aktusokként, vagy milyen formában mellesleg ez elég ö, nehéz folyamat, ugyanis a tanács és a parlament döntött az döntésről, de egy teljesében át le volt blokkolva ez a folyamat, ez a munka, mire aztán elindult. Megnézhetnénk azt is, hogy mik a prioritások, milyen régiókban vannak prioritások. Ugye most már két évről beszélünk, nem egy évről voltak nehézségeink meghatározni a prioritást élvező régiókat, nagyon sok probléma merült fel, sürgőségi esetekben két év nagyon hosszú idő. Éppen ezért, hogyha egy sürgősségi régiót, mint prioritás élvező régiót meghatározunk, akkor a tanácsnak is el kell mondania, hogy egyetért ezzel, vagy nem. Aztán van egy másik részletkérdés, a melléklet ötös bekezdésével kapcsolatosan, itt megint csak a prioritásos régiókra vonatkoztatva. Ugye a bizottság azt mondja, hogy a Líbiából és Jordániából érkező menekültek számára biztosítani kell támogatást, és akik <clears throat> Irakból jönnek, aztán ugye az iraki menekültekről beszélünk, pedig ezek palesztin menekültek, akik Irakból jönnek, tehát ezt is mindenképpen pontosítani kell. Aztán azt hiszem, hogy módosítani kell például azt a szöveget is, hogy akik elszenvedtek valamit, azok nem igazán érintettek. Bronx úr. Az Európai Unióban két egymásnak ellentmondó hangot hallunk a migráció tekintetében. Egyrészt, hogy erősítsük meg a határőrizetet, hogy erről hallunk, és megfelelő visszafordítást biztosítsunk, és erről szól a jelentés, másrészt pedig olyan politikát folytatunk, amely aláknázza ezen politikai célkitűzéseket. Hiszen amint egy illegális vagy nem engedélyezett migráns belép az Európai Unió térségében, nem valószínű, hogy visszajuttatják. Az olasz hatóságok, amikor így akartak eljárni, az EU többi tagállama protestált. A jelentés egy erős visszatelepítési komponensről beszél, nem kell, ezt nem kellene kiemelni, hiszen ez magától értetődő menekültügyi politikában. Valamint a nem visszafordítás, a non-refoulement elvént is hangsúlyozza, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződésben szerepel, hát ez nem válik dicsőségére sem a szerződésnek, sem az EU-nak, hiszen ez az elv abszurd. Ebben azt mondjuk, hogy senkit nem lehet egy veszélyes országba visszafordítani. Hát sok veszélyes ország van a világban, kérem szépen. Ha egy illegális migráns nem fordíthatunk vissza egy ö, ö, veszélyes országba, hogyan élhet a többi lakós ebben az országban? Miért nem hozzuk Pakisztán, Afganisztán teljes lakosságát az EU-ba, és az olyan elnyomó rezsimek lakosságát, mint Európába, és előbb-utóbb biztos Európa elsüllyed majd a tömeges bevándorlók súlya alatt. A non-refoulement, a nem visszafordítás elve azt is mondja, hogy még a biztonságos országokba se fordíthatjuk vissza az embereket, például a líbiai és a tunéziai állampolgárokat miért nem lehetett vissza, visszaküldeni az újonnan kialakult demokratikus és biztonságos országokba, melyek demokratikusak és biztonságosak. Köszönöm. Mr. Marinescu. Marinescu úr. Köszönöm, președinte, există o Köszönöm. Köszönöm, elnök. Köszönöm, elnök úr. Ennek a jelentésnek van egy melléklete, amely arról szól, arról beszél, hogy a pénzeket a pénzek hogyan oszlanak meg a tagállamok között. A hivatkozott statisztikai adatok a problémás helyzetben lévőkre vonatkoznak, például a menekültekre, vagy a visszafordítottakra, és így tovább. Ha jól értem, akkor a tagállamok eh, attól függően jutnak pénzhez, hogy hány eh, problémás eh, állampolgárral kell foglalkozniuk. Ezen emberek eh, száma azonban nem a földrajzi elhelyezkedéstől függ, csak és kizárólag, hanem attól is, hogy a határbiztonság mennyire garantált az adott országban. A kérdésem tehát a következő. Nem kellene valamilyen fajta kondicionitást feltételességet beépíteni ezen összegekre, amely a határ őrizet biztonságát írja el, elő, Eh, ahhoz, hogy eh, ezeket az összegeket megkaphassák a tagállamok. Köszönöm szépen Marias kollégának. A számos megjegyzés és kérdés hangzott el a bizottság felé, úgyhogy most eh, megkérem a bizottság képviselőit, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom a legtöbb kommentárt, vagy a legtöbb kérdést reutalni. A jelentéstevő asszony, Guillaume asszony. Uh, there is a need also to keep... Elhangzott tehát annak a szükségessége, hogy a jelenlegi például menekült ügyi, jelenleg menekült ügyi alapból finanszírozott programok folytatása, sőt, több pénzt is fogunk fordítani a jelenlegi fellépésekre, mint a jelenlegi pénzügyi keretben. Pontosan ezért van az, hogy az áttelepítés, visszatelepítés másik keretösszegből kerül finanszírozásra. Ami az eszköz összetevőt illeti, a folyamatban mindenképpen részt kell, hogy vállaljanak a helyi és regionális szereplők is. Ez egy előfeltétel, amelyet kötelező érvényű a tagállamokra. A partnerségi elvet az egész programozási ciklus elett alkalmazni fogjuk, és nem csak erről van szó, hanem a 9-es cikk azt is kimondja, hogy szükséges eh, ezen szereplők bevonása. A 80-as cikk, mint jogalap használata is felmerült. Nos, annyit mondhatok ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság a 18-as, javítja magát a tolmács, a 18-as cikket az indoklásban az ötödik oldalon konkrétan megemlíti, annak érdekében, hogy emlékeztessünk mindenkit arra, hogy ezen politikákat és azok végrehajtását, a szolidaritás és a, eh, a méltányos teherviselés elve kell, hogy szabályozza. Ugyanakkor nem éreztük szükségét annak, hogy a jogalapban a 80-es cikket is eh, bevegyük, mert a különböző eh, korábbi előbb említett jogalapok szerintünk elégségesek. Az Európai Bizottság nem véli úgy, hogy a 80-as cikket érdemes a jövőbeni majdani javaslatokban alkalmazni, ahogy azt a legutóbbi nyilatkozatban is mondtuk az Európai Unió áttelepítési programmal kapcsolatban. Ezen javaslat esetében a három szakpolitikai terület jog alapját megfelelőnek, kielégítőnek találtuk. Ami a külső dimenziót illeti, a célunk nem az, hogy a más szereplők az EU költségvetés négyes fejezetén belüli fellépését lemásoljuk, ne legyenek átfedések, korlátozott mennyiségű pénzzel egy adott eszköztárral dolgozunk, amelyek tulajdonképpen kiegészítik az unió egyéb szervei által hozott intézkedéseket. Tehát eh, amikor ez nem fejlesztés politikai célú, akkor nem hiszem, hogy eh, a komplementaritás elve sérülne, azaz valóban kiegészíteni tudjuk, és nem átfedni az egyéb hasonló irányú tevékenységeket. Wikström asszony arra utalt, hogy az eszközök a, a Dublin 2 tehát kapcsolatban folyó tárgyalásokon belül felmerült eszköz létrehozásai irányul-e vagy sem. Nos, erre annyit mondhatok, hogy a menekült és migrációs politikával kapcsolatban egy rugalmas keretet eh, képzeltünk el, amely lehetővé teszi 2014 után a friss fejleményekre eh, rugalmasan reagálhassunk 2014 és 20, illetve 22 között, amely az alap végrehajtásának utolsó éve lesz. A különböző szereplők számára megfelelő pénzügyi hátteret kívánunk biztosítani arra, hogy ezen fejleményekre valóban tudjanak érdemben is rugalmasan reagálni. A adatgyűjtés, értékelés, elemzés, illetve a ügy eh, esetében a tagállamok eh, eh, tevékenységét is támogatni és kiegészíteni kívánjuk. Ez nagyon hasznos lesz, és lehet, amikor a mechanizmus végrehajtásra kerül, mert ahogy tudjuk, az EASO-nak a tagállamoktól érkező adatokra kell hagyatkoznia, hogyha tagállamok az eszköz keretén belül rendelkezésre álló forrásokat egyszerre felhasználhatják adatgyűjtésre, az nyilván sokat segíthet ehm, amennyiben ez a mechanizmus soromban létrejön. Mi azonban az eszközöket adjuk ahhoz a tagállamok kezébe, hogy az elzó szemára a releváns információt szállítani tudják. A, ehm, a végrehajt a mechanizmus végrehajtása során és érdekében. Felmerült az a kérdés, hogy a, az irányelv definícióinak meg kell felelnünk. Persze ez a célja az Európai Bizottságnak, a lehető legnagyobb mértékben ennek szellemében járunk el. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az irányelv fogalom meghatározása bizonyos fajta mozgásteret hagy a tagállamoknak a mély, azaz lehet záradékokkal. Az irányelv az irányelv, tehát ilyen szempontból bizonyos mértékben rugalmas, e, ehhez azonban megfelelően rugalmas finanszírozás is kell, hogy a végrehajtás is rugalmas maradhasson. Az integrációs intézkedések fókuszát ezért nem szabhatjuk meg túl mereven, mert egyes tagállamokban vannak egyes tagállamok a menekülteket az integrációs programokba beveszik, mások nem. Így mi meg akarjuk hagyni a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy a bevált gyakorlatokat folytassák, hogy úgy járjanak el, Eh, ahogy azt eh, igényeik diktálják. Ezért van az, hogy a definíciónak, a fogalomnak, meghatározásnak eh, olyan rugalmasan, rugalmasnak kell lennie, hogy a tagállami helyzetekhez tudják ezt alkalmazni. Tevere szúr. Feltett egy kérdést a visszatelepítéssel kapcsolatban. Nos, az átfogó eszköztár, amely a visszatelepítési fellépések esetében eh, eh, a tagállamok rendelkezésére áll. Nos, a visszatelepítés a hetes cikk értelmében finanszírozható az alapból, amikor az adott tagállam készen áll arra, hogy ilyen fellépést eh, végrehajtson, és tagállami szinten erre kapacitást hozzon létre. Nos, az általány ebben az esetben egy ösztönző egy plusz ösztönző, amely premizálja a tagállamokat, azon tagállamokat, amelyek egyre több menekültet eh, képesek és eh, hajlandóak visszatelepíteni. Ezen kívül vannak más egyéb konkrét eszközök, amelyek szerepelnek a javaslatban. Például a tagállamok további finanszírozáshoz juthatnak annak érdekében, hogy ilyen transzit központokat hozzanak létre. Ez a kettes melléklet egyes pontjában található egyébként. Ezáltal az bizottság úgy véli, hogy igen, fejlett eszköz adunk a tágállamok kezébe a visszatelepítési programokra vonatkozóan. Két évente határozzuk meg a prioritásokat, figyelembe véve azt a nehéz intézményi vitát, amely a 2009-es bizottsági javaslat körül kibontakozott, amikor ez az igény felmerült. A tanács és a parlament remélhetőleg be tudja indítani ezt a dinamikus folyamatot, amely a szakpolitikai fejleményeket le tudja követni cases also can, can... A sürgős esetek eh, sürgős vészhelyzetek is kialakulhatnak, ezért van az, hogy az Európai Bizottság két listát mellékelt a hanyas cikk is, az mindjárt fellapozom, 70 az általánya kapcsolatban 17-es cikk 4-es bekezdésről van szó, szerint lehetőség van arra, hogy további finanszírozást kapjanak a tagállamok a, a sürgős vagy vészhelyzetben előforduló védelemre szoruló emberek áttelepítésére. Nos, ez lehetővé teszi, teheti a tagállamok számára, hogy sürgős esetekben eljárjon. A kínzással kapcsolatos kérdés mi szerint az eszköz ez irányban mit kíván tenni. Nem merül fel konkrétan a javaslatban, ugyanakkor a veszélyeztetett, kiszolgáltatott csoportokkal foglalkozunk, a kiskorúak, a, a, az csempészetnek áldozatul esettek kérdése több helyen felmerül, és bizony a finanszírozási összetevőkben ez újra és újra előbukkan, integráció, menekültügy, visszatelepítés során mind-mind megjelenik. A Marinescu úr az összegekkel kapcsolatban az Európai Bizottság az bürokratikus administratív folyamatot megpróbált elkerülni, hogy nekem minden évben a finanszírozási összegeket a tagállamok által benyitott adatok alapján újra és újra kiszámolni, erről megállapodni. Ezért javasoltuk azt, hogy legyen egy alap összeg, amely a migrációs számokra statisztikákra épül, a menekültek, migránsok, a harmadik országból legálisan e, érkezők e, és a visszatelepítettek e, száma alapján kiszámításra kerülő adatra épülne. Egy olyan több éves programot terveztünk, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok a változó migrációs és menekültügyi, menekült hullámokkal valamit kezdjenek. Nem ez lesz persze az egyetlen eszköz, lesz egy félidős felülvizsgálat, és itt a vészhelyzeti támogatások is rendelkezésre állnak, a Frontex és az ELSO az unió szintjén ügynökségi hátteret segítséget is nyújthat, ami pedig a kondicionalitást a feltételekhez szabás kérdését illeti, ez nem szerepel a menekült és migrációs hullámokra vonatkozó részben. Ugyanakkor, amikor a belső biztonsági alappalra majd átérünk, itt lesz egy határőrizeti komponens, itt majd ha láthatják, hallhatják tőlünk, hogy a, ez hogyan viszonyul a közösségi, a Schengeni aki, a Schengeni övezetre vonatkozó jogszabályok végrehajtására. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Let's hear, in order to conclude the discussion, again from our rapporteur, Madame Guillaume, any, any, any, any final... Mielőtt megadnám Guillaume asszonynak a szót, nem, nem, nem kell neki megadni akkor úgy járunk el, mint az előző és a következő pontok kapcsán, a hatos és a hetes napi rendi pont kapcsán, hiszen a négy javaslat, amelyről ma délután vita van, és amelyek mind az igazság és belügyi ö, vetület tével foglalkoznak az MFF-fel. Nos, áprilisban lesz a vita, a módosítók benyújtása július-júniusban készül el az anyag. Szeptemberben, legkésőbb októberben a vitára kerül, és októberben orientációs szavazást folytatunk, és utána pedig, hogyha nem, ért, nem szólnak ehhez hozzá, tovább lépünk a hatos napi rendi pontra, elnök helyettes kollám, kollégám Salvatore Jakolino képviselő jegyzi a rendőrség együttműködésre, a bűnözésre megelőzésre, az ellene folytatott küzdelemre, illetve a válságkezelésre irányuló pénzügyi támogatási eszköz dokumentumot. Hallgassuk meg először a bizottság képviselőjét, utána pedig <clears throat> cseréljünk eszmét a kérdésről magáról. Két eszközről van itt szó, két különböző jogalappal. Egyrészt a rendőrségi együttműködési eszközről, amely a bűnözés megelőzésére és az ellene folytatott küzdelemre szól, másrészt pedig a külső határok és vízumok eszköze, amelyről a hetes napi rendi pont szól. Most a rendőrségi együttműködésről cserélünk eszmét. A jelenleg fennálló két program a 2007-2013-as időszakra a bűnmegelőzés és terrorizmus elleni programról lesznek ezek. Először meghallgatjuk a bizottságot, majd az elnökségnek adom meg a szót, és utána a jelentéstevőnk Jakudin úr kap szót. A bizottság képviselője pedig Schiffer úr, hogyha jól értem. Igen, Schiffer úr, tessék parancsolj. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A rendőrségi eszköz a két eszköz között a kisebbik, amelyel, amely a belső biztonsági alap áll, ebből a kettőből áll. A mi költségvetésünk 1,1 milliárd euró 7 évre, és ezen eszközzel teljesen új tevékenységi területet területre lépünk. Nem úgy, mint a szolidaritási alap vagy a határeszköz, amely a meglévő instrumentumokra, meglévő eszközökre építhet, amelyek 2005 óta vegyes igazgatásban vannak. Ez nem igaz erre a területre, és az innovatív erejét ennek az eszköznek, illetve a javaslatban lévő innovatív elemeket csak akkor ismerhetik fel, hogyha a jelenlegi helyzetet megvizsgálják, illetve a jelenlegi helyzet hiányosságaira vissza gondolnak. Hogy idézem tehát fel, hogy mi történik ma a rendőrségi területen? Két nagyon kicsi program, az ISEC és a SIPS program, tehát a mm, bűnmegelőzés és a kritikai um, és bűnözés elleni küzdelem, valamint a terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozási veszélyek megelőzésére szolgáló program, amelyek um, nem teszik lehetővé, hogy a más szervezeteket bevonjanak a programok együttműködésében. És e két program semmilyen módon nem kapcsolódik az EU szintjén meghatározott szakpolitikai prioritásokhoz. Teljesen világos, hogy ez egy nagyon szaggatott, vagy nem kontinús, folyamatos felhasználáshoz vezetett. Tehát a CIPS-ben például a meglévő alapok 50%-át két tagállamnak alokálták. Az ISEC, a bűnmegelőzési és bűnözési programban öt tagállam a projektérték 50%-át használta fel. A tagállamok fele pedig egész egyszerűen arra se vette fáradtságot, hogy részt vegyem e programokban. Ez egy olyan helyzet, amelyet nem lehetett folytatni, és az új MFF új lehetőséget kínál arra, hogy az EU finanszírozást ezen a területen a ismert elvek alapján és a megosztott igazgatási, végrehajtási elvek alapján használjuk föl. A, mező, a rendőrségi területen is a, a megosztott igazgatás elvét alkalmazunk a jövőben, de ez új, ez a filozófia, ezért a tagállamok úgy döntöttek, hogy az alapoknak kizárólag 50%-a tartozik majd a megosztott igazgatás hatája alá, másik 50%-ról továbbra is az uniós szintű központi igazgatású akciók és projektek felelnek ezért az 50%-ért. Ide tartoznak majd a rendőrségi együttműködés külső dimenziójának finanszírozásai, valamint a rendkívüli sürgősségi intézkedések amelyek a jelenlegi SIPS és ISEC programban nem álltak rendelkezésre. Valamint a technikai támogatás lehetősége is megnő, összevetve a jelenlegi programok költségvetésével 800 ezer euróra nőtt ez az összeg, és ennek a vegyes igazgatási része 5 százalék ha a technikai segítségnyújtás a tagállamoknak irányul. Nagyon fontos, hogy nem csak a pénzügyi igazgatási oldalát igyekeztük a rendőrségi együttműködésnek javítani, hanem a szubstanciális e, intézkedéseket is megvizsgáltuk, amelyeket idáig tettünk, illetve amelyeknek kibővítésére a következő MFF alatt további lehetőség kínálkozik. És itt a szakpolitikai kontextust vizsgáltuk meg. 2010 óta létezik a belső biztonsági stratégia. Átfogó közleményt bocsátott ki 2010 novemberében a bizottság, amelyben öt stratégiai prioritást fogalmaztunk meg. Nem fogja önöket meglepni, hogy épp ezt az öt prioritást ragadtuk meg, és állítottuk az általunk javasolt rendőrségi eszköz homlokterébe központjába, fókuszpontjába. Arra gondoltunk, hogy vagy a tagállami programok, vagy pedig a közös igazgatású programok egyirányba mutassanak, hiszen az öt stratégiai prioritásra kell, hogy koncentráljanak az intézkedések, amelyek akár 90%-ig társfinanszírozással rendelkezhetnek. Erről egyébként az első melléklet szólal előterjesztett javaslat első melléklete. Kibővítettük a jogosult intézkedések és akciók listáját, tehát hogy melyek jogosultak a támogatásra, és a szövegben arról is beszéltünk, hogy a jövőben <clears throat> az új technológiák ellenőrzése és validálása validálására is lehetőség kínálkozik, Erre ma nincsen lehetőség, és ebből sok probléma ered, hiszen a 6. és 7. kutatási fejlesztési keretprogramban új ötletekkel álltunk elő a rendészeti területre, de ezeket nem tudtuk alkalmazni, mert erre már nem volt lehetőség. Ezért ezt az új intézkedési lehetőséget megjelenítjük a programban. A berendezések vásárlása nem, nem volt lehetőség a múltban. Ezek a projektek részelemei voltak csupán, és um, a berendezések vásárlása sára nem volt lehetőség a múltban, mint mondtam, még a jövőben például a különböző büntetés nyilvántartók egységesítése, vagy adatcsere szempontjából technikai berendezések, tehát beszéljünk arról, mondjuk ki számítógépek vásárlására lehetőség nyílik, és erre egy új instrumentum tesz lehetőséget. Ez a két leginkább szembeszökő, ha megengedik nekem, hogy szembeszökőségről beszéljek, tehát ez a két legszembeszökőbb témája, változása a jogszabálytervezetnek, és a megosztott igazgatás területén arról is kell beszélni, hogy hogyan fogjuk megosztani a pénzt a tagállamok között, hogyan alokáljuk majd a megosztott igazgatásba áramló pénzalapokat. Ez, ezen a területen a megosztott igazgatás első generációját kezdjük el, nincsen tapasztalatunk a meglévő MFF-el, tehát valami új ötlettel kellett előrukkolnunk a kockázat és veszély elemzés alkalmazásának ötletét gyorsan elvetettük, hiszen ez túlon túl szubjektív, nehéz objektíven összeállítani az információt, és majd, hogy nem kizárólag a tagállami információkra kellene hagyatkoznunk, és erről pedig úgy gondoltuk, hogy ez nem megfelelő eszköz, hiszen voltak éppen itt az alapok elosztásáról van szó a tagállamok között. Tehát a tagállami becsatolás lehetőséget elhagytuk, és sokkal inkább a mérhető, objektív mutatószámokon kezdtünk gondolkozni, amelyeket a tagállamoktól kaphatunk meg. Melyek ezek? A lakosság, a terület, a nemzetközi kitettség, a határhossz, a kikötők és légi kikötők száma, és ezeket a kritériumokat egy eh, viszonyítottuk egymáshoz azáltal, hogy súlyoztuk az egyes tényezőket. Egy ötödik kritériumot is bevettünk a rendszerben, ez pedig az ország gdp en megfordított arányosságban annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a finanszírozás és a támogatás főleg azokat a tagállamokat támogatja, amelyek szegényebbek. Elkerülendő azt, hogy a drága biztonságot szolgáló befektetések, beruházásokat csak azok országok hajtsák végre, akik ezt megengedhetik maguknak, míg azok, akik pénzügyileg feszes költségvetési helyzetben vannak, ne tehessék ezt meg és így ne járuljan, járulhassanak hozzá ahhoz, hogy látható, jelentős különbségek jöjjenek létre. Illetve megakadályozzuk így, hogy látható és jelentős különbségek jöjjenek létre a tagállamok között. Nos, az önök által eh, rendelkezés, önök számára átadott dokumentumok dokumentálják mindezt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a tanács, eh, a Dán elnökség képviselőit eh, hallgassuk meg, Müller asszony. Köszönöm szépen, hogy ismételten szót kaptam. Ahogy már mondtam az előbb is, volt januárban egy ülésünk, egy találkozónk a bizottsággal, és akkor ő került sor az első eszmecserére, ahogy már mondtam, ez egy új dolog, ez a rendelet tervezet, ez a javaslat, és a bizottságtól tisztázást vártunk. A soros elnökség természetesen elkötelezett amellett, hogy minden, mindent megvalósítsunk. Természetesen hallottuk, hogy a különböző forrásokat mindenképpen megfelelő módon kell alokálni. Reméljük, hogy a nehezebb rendeletekkel kapcsolatosan lesznek újabb fejlemények. Április végén vagy május elején lesz az első olvasat. A tanács még nem kezdett el dolgozni ezen a javaslaton. Kérem, hogy még több javaslattal álljanak elő, és e dosszié kapcsán szeretnénk együttműködni a parlamenttel, és szeretnénk találkozni a jelentéstevővel is. Köszönöm. Most pedig hallgassuk meg a jelentéstevőnket, Jakolino képviselő urat. Köszönöm szépen, elnök úr! Mm, meghallgattuk a bizottság és a tanács képviselőit. Természetesen ez egy nagyon jelentős dosszié, már csak a rendelkezésre álló alap lehetőségei miatt is, ahogy hallottuk, sokkal kevesebb pénzösszeg áll rendelkezésére ennek az alapnak, mint a többi alapok esetében pedig a szervezett bűnözés, a bűnmegelőzés nagyon fontos tevékenységek, és ezeket össze kell kapcsolni a, a maffia ellenes a tevékenységekkel, a pénzmosással. Én ugye azt hallom, hogy egyszerűsíteni akarnak a különböző dokumentumokon, de tudjuk, hogy mennyire fontos az eredmények folyamatos ellenőrzése. Ez abszolút lényegbe vágó ami a javaslatot illeti az 50-50 százalékos -50 javaslatot, hát itt is fontos meghatározni, hogy milyen érvek alapján akarjuk alkalmazni ezt a rendszert, és a, a különböző többi aspektusait is meg kell határozni ennek a dossziénak. Az együttműködés a tagállamokkal bizal, a bizalom szintjén kell, hogy működjön természetesen, megvalósítva az összes célkitűzést, amelyek ugye stratégiai prioritások is egyben. Itt öt ilyen prioritásról hallottunk, amelyek kell kapcsolatosan nagyon nagy a figyelem, és a pénzügyi forrásokat is meg kell határozni konkrétan az eredmények fényében. Fontos az átmenet is a rendőrségi tevékenységgel kapcsolatban vannak olyan operatív tevékenységek, amelyek rövid távúak, vannak hosszabb távúak. Ugye már említést tettünk ma is a lampedúzai eseményekre, az észak-afrikai eseményekre, eh, hogy Észak-Afrikából a menekültek el akarják érni Európát, és Szicíliába eh, mennek, a szolidaritás, a felelősség szavak is ugye egyre erőteljesebbé válnak a bizottság munkájában is, de azt hiszem, hogy a bizottságnak még bátrabban, merészebben kellene fellépnie, de elsősorban vészhelyzetek, sürgősségi helyzetek esetében biztosítani kell a megfelelő eszközöket, arra, hogy konkrétan felléphessünk ilyen esetekben. Hát ennyit akartam elmondani, elnök és itt le is állnék. Köszönöm szépen. Most pedig a vitát elindítjuk. Tavares képviselő. Voy, eh, voy a hablar en, portugués. Eh, bem, eu devo confessar que, que não é... Portugál nyelven fogok felszólalni. Meg kell ismernem, hogy Hát ez nem egy könnyű vita, ami engem illet, hogyha egy Európa egy szövetségi állam lenne, akkor semmiféle kétségeim nem lennének, de nem egy szövetségi államban vagyunk, éppen ezért ugye van egy alapjavaslat, amely olyan rendőrségi tevékenységekre utal, amely igazából már a tagállami hatáskör, például a különböző berendezések vásárlása, hogy aztán a PNR téma, amelyről nagyon sokat beszéltünk a, már a parlamentben is, és mivel nem vagyunk egy szövetségi állam, ugye nem szeretném azt sem, hogy, hogy egy posztszuverén eh, államként lépjünk fel, és különböző rendőrségi hatáskört tulajdonítsunk önmagunknak, nem biztosítva a parlamenti ellenőrzést, a kontrollt. Ugye a, beszélünk a parlamenti ellenőrzésről, beszélünk a berendezések megvásárlásáról, de nem beszélünk itt az emberi jogokról, a jogok betartatásáról, a, ugye itt 50%-ról van szó, amely a 50%-kal járulhatnak hozzá a finanszírozáshoz a tagállamok, és a tagállamok sok esetben a nemzeti politikájukat az európai pénzösszegekkel támogatva próbálják megvalósítani. Ugye nem beszéltünk itt a nemzeti parlamentekről, sőt az Európai Parlamentről sem. Hogyan tudná az Európai Parlament ellenőrizni ezt az egész mechanizmust? Tehát mindez eléggé zavar engem a biz, az ellenőrzés mindenképpen biztosítani kell a parlament részéről is. Minden prioritást élvező területen, az eszközök megvásárlásában a, a parlamentnek is jóváhagyását kell adnia, ugyanis itt ö, ö, polgár, állampolgári jogokról van szó, szabadságról van szó. Tehát nagyon őszinte leszek, nem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy ez a döntés a pénzösszegek allogációjával kapcsolatosan, ugye a GDP-hez viszonyítva, ugye, mert ez hangzott el természetesen, 90%-osan is lehet finanszírozni bizonyos programokat a tagállamokban, de akkor meg kellene nézni a különböző létező záradékokat, amelyek amelyek kapcsolódnak a témához. Ugye ott van a, például az integritás kérdése. A rendőri erők jóváhagyása, beleegyezése a különböző eljárásokba, aztán az emberjogi téma szintén felvetődik. Ja, már egy, több mint egy órája vitázunk, több jelentéstevő van, én jó magam is foglalkozom ezekkel a témákkal, más kollégák is, de azt mondanám, hogy el kellene mélyíteni a vitát ezen kérdésekről a bizottság jelenlétével, ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy ez, ebben az alapban kevesebb pénzösszeg áll rendelkezésre, hanem itt nagyon fontos témákról van szó, éppen ezért egy elmélyültebb vitára van szükség. Köszönöm szépen, Tavares úr, mondja az elnök. Más, senki más nem szándékozik felszólalni, senki más témát illetően, akkor pedig le is zárhatjuk ezt a vitát. Talán a bizottság részéről lenne még egy vagy a jelentéstevő részéről lenne még mondandó, igen, a bizottság részéről. Szeretnék korrigálni egy félreértést. Um, Az a tény, hogy új fellépéseket is bevettünk a támogatható fellépések sorában, nem jelenti azt, hogy a tagállamok nak semmi másra nem kell foglalkoznunk, egyből végrehajthatják őket. Nem, ez nem így van, a nemzeti programokba, a több éves programokba kell illeszkedniük, tehát minden eh, hagyományos végrehajtási programozási szabály, amely a horizontális eh, rendeletben szerepel, ugyanígy alkalmazandó eh, erre az eszközre is. Hogyha a négyes cikket elolvassák, amelyben szerepel a támogatható fellépések sora, beleértve a berendezések beszerzését, Nos, mindezeket meg kell feleltetni a hármas cikkben szereplő célokat és az unió szinten elfogadott prioritásoknak. Tehát nem arról van szó, hogy a tagállamok fogadják a pénzt, és bármiféle berendezésbe, felszerelésbe fektetetik, nem az uniós szakpolitika formálók politikai szintű döntéshozók jóváhagyására van szükség, akár csak egy esetleges jövőbeni európai utas adatrendszer eh, esetében, tagállamok által közösen elfogadott eh, számítás technikai eh, rendszer képítés esetén járnánk el. Ez az egésznek a Jakolin úr, akkor lezárná. Nem, köszönöm szépen, nincs semmiféle olyan fontos mondandom, ami ne hangzott volna már el. Még lesz ezzel kap, témával kapcsolatosan vita, úgyhogy más kollega is hozzá fog járulni e munkához, és természetesen az elnök úr fogja továbbvinni ezt a munkát. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy csak úgy, mint az előző pontok esetében van egy ütemterv, ugye áprilisban lesz egy workshop, aztán június vagy május vita júliusban lesz a módosító indítványok benyújtásának határideje, és szeptember-októberben lesz a bizottsági vita, és később novemberben pedig a szavazás. Átérünk a hetes napi rendi pontra. Ez a belső biztonsági alap, a külső határok és vízum ügy. A jelentéstevőnk Marian Jean Marinescu úr. Itt, itt van a teremben Marinescu úr? Nem, nem, éppen most kiment a teremből. Hogyha vissza tér a terembe, akkor a biz, bizottság képviselője kezdi, de itt van Marineszki úr, és bejött a terembe. A, a e, médiák e, kérdezik, hogy mi is a helyzet. A Libében itt elfogadtuk már a jelentést. Itt má, egy másik jogalapról van szó. Itt a Schengen akival hoz tartozik ez a téma, a belső biztonsági alap. Először Belinda Pike asszonyt fogjuk meghallgatni a bizottság részéről, aztán pedig a Dán elnökség, Müller asszony, és végül Marinescu úr következik. Pike asszony, öné a szó. The... Köszönöm, elnök úr. A belső biztonsági alap, ahogy azt az elején említettem, számunkra egy olyan e, egy, egy darab alap, de a jogi okokból mégis két felé bomlik, ugyanakkor megosztott e, igazgatás keretében egy nemzeti programot kell benyújtani a tagállamoknak, amely a két részt egybe ötvözi foglalja, és a határőrizet fontos részét képezi a biztonsági stratégiának is. Ezen eszköz konkrét céljai először is a határ őrizet, a külső határok magas szintű védelmének garantálása, másrészt pedig a határok átlépésének az uniós jogszabályoknak való megfelelő megfeleltetése, illetve egy közös politika kialakítása és végrehajtása annak érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgárokat szemben e, e, egyenlően bánjunk el jelentős költségvetésről beszélünk, 3,5 milliárd euró a teljes összeg, ebből kettő megosztott igazgatáshoz tartozik, egy rész bizonyos objektív faktorokhoz kapcsolódó kritériumok alapján kerül megállapításra, például a külső határ hossza, amely egyébként az összefoglalóban szerepel, 1,2 milliárd eurót, tehát már ilyen objektív, fix kritériumok alapján odaítéltünk. 5 millió euró minimális összeggel dolgozhatnak a tagállamok, annak érdekében, hogy függetlenül attól, hogy hova esik egy tagállam a Schengeni akival kapcsolatos feladatainak e-, eleget teljesen. Ezen kívül már rögtön az elején elkülönítettünk egy összeget, 450 millió eurót, amely rugalmas alapon felhasználható, attól függően, hogy milyen mértékben kívánják végrehajtani azon intézkedéseket, amelyek a mellékletben, a rendelet mellékletében szerepelnek, vagy a konzuli együttműködés, vagy a közös Frontex fellépések felszerelésének beszerzése terén. A 350 milliós topapról is beszélünk, a megosztott gazdálkodás keretében 150 millió eurót különítettünk el a tranzit, a különleges tranzitrendszerre, Litvániára vonatkozó. Az, ennek az oroszlán része az intelligens határ csomagra van elköltve, tehát annak a pénznek a nagy része, amely a központi végrehajtáshoz tartozik. Még a nyár előtt fogunk benyújtani egy javaslatot egy belépő kilépő rendszerre és egy regisztrációs rendszerre. A ősszel egy nyilatkozat született, a Dán elnökség szervezett egy konferenciát, amelyen eh, Keller asszony is részt vett, eh, és a jog alkotási javaslatainkat a nyári szünet előtt kívánjuk eh, benyújtani. milliárd ebből tagállami és központi szinten a rendszer kidolgozására fordítandó lenne, illetve központi szintű üzemeltetésére. 270 millió maradna itt tehát az uniós fellépésre. Talán felvillantanék egy pár jellemzőt. Az alap hatája nagyobb, mint a jelenlegi határozati alapnak, ha az integrált határ igazgatás teljességét felöleli, tehát harmadik országbeli intézkedések, szomszédos országokkal való együttműködés, határőrizet, illetve a mozgás szabadságához tartozó fellépések, mind-mind, ezeket mind-mind feleleli. Az legúj, legfontosabb újítása ennek az alapnak az, hogy a megosztott igazgatáshoz tartozó összegek fele operatív támogatást tenne lehetővé a határok igazgatása, őrizete, vízumpolitika kidolgozása, illetve az megfelelő számítástechnikai rendszerek működtetése. Itt a SIS, a VIS és talán egyszer majd egy eh, regisztrált utazók és beléptető, kiléptető rendszer szintén ide tartozna. Ez az operatív eh, támogatás a Schengeni aki végrehajtásáról is kapcsolódna. Itt a tízes cikk második bekezdés egyértelműen kimondja, hogy az operatív támogatást csak akkor lehet eh, nyújtani, hogyha a határokra és vízumokra vonatkozó jogszabályoknak eleget tesz az adott eh, eh, tagállam, illetve nem csak a jogszabályoknak, hanem az ezekre vonatkozó iránymutatásoknak. Marinescu úr számára nagyon fontos ez a feltételesség, ez a kondicionalitás, ezért emeltem ezt külön ki. Harmadik jellemzője ennek a belső biztonsági alapnak külső határok és vízumügy, az az, hogy a Schengeni kormányzáshoz, igazgatáshoz ez szorosan kapcsol, Mulder úgynak ezt már említettem, a monitoring mechanizmus működtetését is támogatja annak érdekében, hogy Schengeni aki működését ellenőrizzük. Through technical Secondly, by introducing additionality. Másodszorban olyan feltételeket eh, szabunk meg, amelyek a Schengeni jogszabályok betartását írják elő a tagállamok számára. A harmadsorban pedig, ahogy azt már szintén említettem korábban, de azért elmondom még egyszer, eh, a Schengeni értékelési mechanizmus eh, konklúzióit is figyelembe vesszük. Mulder úr az előadója egy eh, új javaslatnak, és ezen alapkeretében a Eurosol, eh, tehát az európai határ felügyeleti rendszer is támogatható lenne. Ötödik jellemzője ennek a javaslatnak az, hogy szeretnénk a Frontex operatív kapacitását megerősíteni a felülvizsgált eh, parlament és tanács által elfogadott eh, tavaly évvégén elfogadott rendeletnek megfelelően a tagállamok ennek értelmében további finanszírozáshoz juthatnak. A rugalmas, eh, megosztott igazgatáshoz tartozó összegekről beszéltem. Közlekedési és operatív felszerelések, berendezések beszerzését is lehetővé teszi, amely a Frontex közös fellépését támogatja, illetve a Frontex fogja eh, megmondani a tagállamoknak, illetve az a kapcsolatban iránymutatást adni a tagállamoknak, hogy mely berendezések, felszerelések hasznosak ez ügyben. Rugalmas eh, összegekkel próbáljuk eh, a tagállamokat arra ösztönözni, hogy konzuli együttműködés szálait szorosabbra vonják, legalább két tagállam részvételére van itt szükség, vízumok kiadása például egy közös harmadik országbeli közös konzuli osztályon vagy központban. Ezen pénzek felhasználása tehát alapvetően az unión kívüli felépést is segítheti. Annyit szerettem volna dióhéjban elmondani, elnök úr. Köszönöm szépen, most pedig megadom a tanácsnak a szót. Köszönöm szépen a szót, hogy utoljára felszólalhatok. Valóban az elnökség itt is rövidre foghatja magát, az első eszmecserét lefolytattuk a munkacsoportban, a tanács munkacsoportjában, január havában. A többi javaslathoz hasonlóan itt is üdvözöljük a tagállamok, a tagállamok üdvözlik a bizottság kezdeményezését, hogy rugalmasabbá és egyszerűvé tegyék az alapok igazgatását. Holnap veszi kezdetét az részletes vita, ezért ma nem tudok semmit se hozzátenni, de ma utoljára még egyszer megismétlem, hogy örömmel működünk együtt a parlamenttel, ezen dosszié keretén belül is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Halljuk most Marinescu képviselőt, mit tud mondani, mit szeretne mondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezen rendelet végrehajtása a bizottság és a tagállamok közötti párbeszéden nyugszik. A bizottság minden tagállammal eszmecserét fog folytatni. Ezért kérdezni szeretném a bizottságot, hogy mi a párbeszéd határideje. Hiszen a rendelet maga nem tartalmazza a határidőket. A tagállamokra az a határidő hárul csupán, hogy a párbeszéd után három hónappal egy nemzeti tervet kell kialakítaniuk, de határidőt, egyéb határidőt, főleg a párbeszéd véglegesítése tekintetében nem láttam. Kérdezem még a bizottságot, hogy a nemzeti tervekben megfogalmazottak végrehajtását hogyan érvény látja a Smart Borders, az intelligens határok, a Eurosor, vagy az új eh, Schengeni értékelési rendszerről szóló rend, eh, rendelet kérdéséről van szó. Ezek mind előkészítési fázisban vannak, ráadásul a SZIS-2 végrehajtása befolyásolja a nemzeti programokat. Hogyan látja tehát a bizottság ezen tervek végrehajtásának esélyét? Végezetül pedig Azt szeretném kérdezni, hogy az alapokat hogyan, milyen elve alapján osztották el, figyelembe véve, hogy a nemzeti tervek még nem állnak rendelkezésre. Milyen kritériumok alapján használták fel a pénzeszközöket. Valóban lesz egy középidős áttekintés, ahol kiigazításokat eszközölhetünk, de a fő eszközöket már mégis allokálták. Köszönöm szépen. Mr. Ah, Marinescu. úr, köszönöm szépen. Lássuk, hogy ki kéri a szót, rövid a lista, Enszi úr, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm azt a kezdeményezést, hogy ezt a pénzügyi eszközöt megőrizzük 2014 után is. Ahogyan a bizottság is mondtam, a tagállamok nagyon fontos szolgálatot biztosítanak az EU szintjén, szolgáltatást biztosítanak, hiszen csak így lehet, közös erőfeszítéssel lehet a Schengeni határok őrzését biztosítani. Hiszen a Schengeni külső határok nem csak nemzeti határok, hanem az unió határa is. Ki szeretném emelni ugyanakkor azt a tényt, hogy a támogatás pántlikázott kell, hogy legyen. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a sengedi akit, a sengedi vívmányokat el kell ismerni és be kell, át kell ültetni. Hiszen ismét világossá vált, hogy nagyon nagy szükség van az értékelési mechanizmusra és a sengedi térség jó kormányzásának rendszerére, azért, hogy a kölcsönösség elve érvényesülhessen a Schengeni térségben. Remélem, hogy a tagállamok az egész Schengeni térségre vonatkozó csomagot el tudják fogadni, illetve kép hajlandóak lesznek a tárgyalásra azért, hogy a határkódex módosításait el tudjuk fogadni. Morinescu kollega a jelentéstevőnk. voltak éppen nagyon hasonlóan gondolkozunk az itt felvetett kérdésekről, de egy nagyon fontos észrevételt ki szeretnék emelni, és remélem, hogy mind a tanács, mind a bizottság jól értelmezi mondandómat. 1,1 milliárd eurót irányoztak elő az intelligens határrendszer kialakítására. Ez egy szép summa, de hangsúlyozni szeretnék, hogy a mi prioritásunk jelenleg nem a beléptető, kiléptető vagy az RTP rendszer. Ezért úgy hiszem, hogy az intelligens határcsomagról nem kezdhetjük meg a tárgyalást egész addig, amíg a rendelkezésünkre álló prioritásokról a jogszabálycsomagot nem zárjuk le. A sis 2, Schengeni csomag, bevándorlási csomag és, az, és a legális migrációs csomag. Ezek a prioritások. Ezután lehet csak megnyitni a vitát. Keller asszonynal, hozzátenném még ezt is, részt vettünk a Kopenhágai Intelligens Határ vagy Smart Border konferencián. Itt is sokat tapasztaltunk. Kérdésem a bizottsághoz, milyen kritériumok alapján alokálják tehát az alapokat az egyes tagállamok számára? hiszen a javaslat azt mondja, hogy a 2010-2012-es időszakban időszak lesz a pénzalapok odaítélésének eh, referencia időszaka. Nem tartja a bizottság szükségesnek és fontosnak, hogy más tényezőket, például a határátlépések számát vagy a külső határok hosszát is eh, figyelembe vegyék. Második kérdésem a bizottsághoz. A belső határokon való határőrizet visszavezetése a mozgás szabadságát kell, hogy támogatja, So, éppen ezért úgy gondolom, hogy ez támogatásra méltó, hiszen voltak éppen ezen időleges határőrizeti intézkedések bevezetése szabad mozgást támogatja. Köszönöm szépen, Keller asszony. Um, Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést tettek fel az általános rendelkezések kapcsolatosan is, a hozadékkal kapcsolatosan, a célkitűzésekkel, ki fogja ezeket ö, részletezni, és így tovább. De Enziu úrral urat is hallottuk, a pénzösszegek alokációjáról, a jogosultsági eljárásokról. Azt hiszem, hogy egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk. politikai vita is van, aztán egy adatbázisról hallottunk bizonyos funkciókról, és így tovább, tehát ezek elég nehéz kérdések a Euroszúral kapcsolatosan. Ugye tudjuk, hogy a számukra szükséges eszközök nagyon költségesek, drágák, sőt, hát drágábbak, mint a rendelkezésre álló összegek. Ez is egy másik kérdés, ami konkrétabban Ugye hallottuk, hogy úttörő projektek léteznek, amelyekkel meg lehet erősíteni az együttműködés harmadik országokkal. Esetleg részletezné, hogy ezek mi, milyen projektek. Aztán szeretném tudni, mert említette, hogy a, tehát a belső biztonsági alapból lehet-e finanszírozni például az intelligens határ mechanizmusok rendszerét lehet-e, és visszatérnék egy előző kérdésre, amely elhangzott a pénzügyi korrekciók korlátozott alkalmazásával kapcsolatosan, itt a 42-es cikk második bekezdésével kapcsolatosan a pénzügyi korrekciók kapcsán, tehát a akkor, amikor ugye a mm, feltételeknek nem felelnek meg, az egyik feltétel a nemzeti programokkal kapcsolatos, nevezetesen itt a hogyha egy adott projektre uniós pénzek összegeket használtak fel. Holmeyer asszony. Um, egy nagyon rövid észrevételem van. Gondolom, hogy erről a dossziéről, a költségvetési szakbizottságban is vitát fogunk folytatni, hiszen társ e, felelősek ők. Amikor átfutottam a dossziét, akkor feltűnt, hogy van egy entry-exit nagy projekt. Őszintén szólva, nagyon örülnék, hogyha a SIS-2 végre működne mielőtt a következő projektot elkezdenénk. Hiszen legfőbb ideje, hogy most már végre megvalósuljanak a céljaink, hiszen továbbra is késedelmet szenved a SZIS-2 másodszorban. Ezzel összefüggésben ez is feltűnt nekem, hogy nagyon fontos, hogy a Frontex rugalmas legyen. És a hirtelen jelentkező igényekre is válaszolni tudjon, a tagállami megkeresésekre gyorsan válaszolni tudjon. Fontos, hogy a Frontex akkor is akcióképes legyen, sőt akkor legyen akcióképes, amikor szükségünk van rá. A Frontexnek fontos funkciója és feladata, hogy akkor reagáljon, hogyha megkeresik, ha kérik nem csak olyan dolgokra kell felkészíteni a kor Frontexet, amit már ma is előre látunk, hanem a váratlan eseményekre. Biztosítani kell, hogy hirtelen, gyors, rapid válaszokat adhasson a Frontex az előre nem látott eseményekre adandó válaszok körében. És ebben támogatnunk kell a Frontexet. Köszönöm. Most pedig Pályk asszony a bizottság részéről. Köszönöm szépen, hogyha kezdhetném az utolsó ponttal, nevezetesen a Frontex fontosságával. Tegnap és ma találkozik a Frontex vezető bizottsága, és tanulmányozza az, hogy hogyan fog megfelelni az új feladatoknak, az új rendelet értelmében a 2012-es költségvetéssel kapcsolatos módosításokról is szó van, tehát a Frontex költségvetéséről van szó, mivel itt új feladatokkal is foglalkozik a Frontex a, az új rendelet értelmében. Nem tudom megmondani most, hogy hogy itt milyen módosításokra kerül sor a költségvetés szintjén hogyan lehet biztosítani a koordinációt a közös műveletek esetében és a nemzeti szakértők hogyan vesznek részt ebben a munkában, az ügynökség munkájában. Tehát a, lesz, lesz még nagyon sok vita ezzel kapcsolatosan, tehát tegnap indult ez a találkozó. Aztán van nagyon sok más kérdés a politikai párbeszédnek, mi is a határ ideje. Nagyon nehéz ezt elmondani, mert még igazából nem is kezdődött el a politikai párbeszéd, ugye elfogadásra került a rendelet, és mondtam, hogy a bizottság kifogadni egy közleményt, amelyben utalni fog a az elvárásokra a politikai párbeszédek kapcsolatban, ami világos, és mindenkinek érdeke az, hogy a tagállamoknak legyenek nemzeti programjaik a 2014-2020-as időszakra, és ezeket 2014-től fogadják el ugyanis a politikai párbeszédnek eh, a tagállamokkal bizonyos eh, kvótát kell biztosítani, ami az alokált pénzösszegeket illeti. Van egy táblázat, az egyes melléklet, a javaslat egyes melléklete utal azokra az összegekre, amelyek a nemzeti eh, programokkal kapcsolatosak, a 2010-es, 2012-es külső határok alap is utal a különböző pénzösszegekre, van egyszer egy 30 százalék a külső határokkal kapcsolatos tevékenységre, aztán a külső tengeri határokkal kapcsolatos tevékenységre a másik 30 százalék, és a légi terekkel kapcsolatos tevékenységre szintén 30%, a részletes kritériumok benne foglaltatnak a külső határokkal kapcsolatos alapban, ami az intelligens határokat illeti. A bizottság úgy gondolja, hogy fontos, ahogy a múlt évi és ezen évi munkaprogramunkban is utaltunk arra, hogy fontos válaszolni a tanács konklúziójára is. A múlt évben ugyanis a tanács felkért bennünket, hogy gyorsítsuk fel a munkát. A múlt évben ősszel egy közleményt adtunk ki a határellenőrzésekről, a késbelépésekről, és elmagyaráztuk mindezt egy konferencián is, mi is a szándék, hogy ezeket a folyamatokat nemzeti és központi szinten is finanszírozni kell az 1,2 milliárdból. Ez a rendelet 15. cikkében található meg. A nemzeti programok egy részét is finanszíroznánk a működő költségekből. Azt hiszem, hogy nem kell megvárni, hogy hogyan is működnek a már meglévő rendszerek, mielőtt újakat indítanánk. Nem szabad alulértékelni az elért eredményeket. A vízumrendszer rendszer már nagyon jól működik, a Schengeni információs rendszer ből is nagyon sokat tanultunk, nevezetesen, hogy hogyan lehet rendszereket kifejleszteni, és egy hálózatot kialakítani a már meglévő működő rendszerekből. A határ ellenőrzési rendszereket is össze kell hangolni, az új elfogadott rendelet értelmében. Tehát az a feltételezés, hogyha a parlament 2013-ban is részt akar venni a munkában, akkor 2017-re 2018-ra is meg kell határozni a prioritásokat. A pénzügyi kötelezettségvállalás is nagyon fontos minden tagállam részéről. Már most jelezni kell az alapon belül mind a jogalkotási javaslatokban, mind pedig az MFF-ben, a több éves pénzügyi keretben elismerjük e, ennek fontosságát. Ami Hát ezek voltak a főpontok. Marinescu úr tett fel kérdést azzal kapcsolatosan, hogy hogyan veszük figyelembe a Schengen értékelő mechanizmusok eredményeit, elsősorban a nemzeti programok finanszírozása terén, a Euroszor, Euroszúr ról szóló rendelet is rámutat bizonyos aspektusokra, amelyekben ugye már elindult a munka, a tagállamok már láthatják azt, hogy milyen típusú finanszírozásra lesz majd szükség. Tettünk javaslatokat, figyelembe véve azt, hogy reméljük, hogy a Schengeni irányítási rendszer, a határkódex és az értékelő rendszerek fontosságát kiemeltük a belső biztonsági alappal kapcsolatosan a 4.4-es cikkben látjuk azt, hogy kik a jogosultak, és el kell kerülni az a határellenőrzések időszakos újra bevezetését, mert a kódex lehetővé teszi ezt, tehát időszakos bevezetést. Reméljük, hogy lesznek fejlemények, haladunk, előre haladunk ebben a témában is, és a határellenőrzés időszakos újra bevezetése lehetővé teszi mm, a tagállamok számára azt is, hogy a, hogy a hatást tanulmányozzák. Köszönöm szépen, Marinescu úr. Le akarja zárni? Nincs semmiféle eh, mondanom eh, jelenleg, mindössze annyi, hogy megköszönjem a nagyon jó együttműködést és a jövőbeni együttműködést a tanácson és a bizottsággal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Marinescu úr. Most pedig ismételten emlékeztetek arra, hogy mi lesz eh, az ütemterv. Lesz egy ugye, workshop, jelentéstervezet, módosító indítványok benyújtása, vita, szavazás ugyanaz a, az ütemterv, tehát itt a mmf kapcsolatosan voltak ezek a dossziék, amelyekről szó volt. Most pedig az utolsó napirendi pont következik a mai délután és aztán mm, lezárjuk a munkánkat, és holnap kilenckor fogjuk elkezdeni. Most tehát az Európai Parlament prioritásairól lesz szó. A eszmecsere következik az általános jelentéstevővel 2013-as költségvetésről. Giovanni Lavia úrral lesz ez az eszmecsere Üdvözlöm Giovanni Lavia urat. Ő fogja bevezetni a költségvetési tervezetet, amelyet a bizottságtól várunk április 25-ére tervezi a beteljesztést az EP prioritásaival kapcsolatosan. Júniusban lesz egy trilógus, és Lavia úrt fogjuk meghallgatni először, aztán megnyitjuk a vitát. Lavia úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Léjavutom. Ahogy ön is már elmondta a bevezetőjében, az utolsó, a legutolsó penális ülésen sikerült az első áttörést elérnünk a 2013-as költségvetés kapcsolatosan, ugyanis plenár, a plenáris ülésen elfogadtuk a főbb irányvonalait a 2013-as költségvetésnek. Néhány általános aspektust fogadtunk el, ezek már részletkérdések voltak az Európai Parlamentre vonatkozva, természetesen majd a trilógus fogja ezt a vitát, eszmecserét részletesen levezetni. A, a parlament nagyon jelentősen hozzájárul ehhez a munkához, és fontos, hogy a különböző költségvetési fejezetekkel is foglalkozzon E, az adott szakbizottság. Azt hiszem, hogy együtt fogjuk kialakítani a mandátumot a trilógus számára. Természetesen azt nem szabad elfelejteni, hogy a 2013-as költségvetés az utolsó a jelenlegi több éves pénzügyi kereten belül és éppen ezért nagyon nagy az érdeklődés a kötelezettségvállalások és a kifizetések terén. Szükség lesz újabb forrásokra az előző évekhez képest. A 2011-es költségvetés kapcsán nagyon sok nehézségünk volt. A tanács ugyanis korlátozta a kötelezettségvállalások és kifizetések szintjét, és az év végén a tagállamok részéről voltak, volt olyan kérelem, hogy a 2014-es, 2012-es kifizetéseket hozzák előbbre. Itt 16 milliárd euró kifizetéséről van, volt szó, és 16 milliárd helyett mindössze 5 milliárdot tudott kifizetni a bizottság a 2012-es költségvetésre vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy az év során mindenképpen nagy figyelemmel kell kísérni a kifizetések helyzetét, annak érdekében, hogy elkerüljük jövő évre vonatkoztatva a hasonló problémákat. A figyelmünket a két általános aspektusra próbáltuk koncentrálni. Először is a gazdasági fejlődés és növekedés kérdéséről van szó. A tanács is prioritásként kezeli ezeket a témákat. Aztán van egy másik, ugyanilyen fontos téma, az pedig a foglalkoztatás kérdése. Látjuk azt, hogy mennyire nagy a, elsősorban az ifjúság munkanélküliségi rátája, elsősorban a dél-európai országokban. A kis és középvállalkozások azok, amelyek az utóbbi évtizedben európai szinten fel tudták szívni az új foglalkoztatók lakosoknak 85%-át. Éppen ezért a KKV-k nagyon nagy figyelmet, eh, KKV-kre nagyon nagy figyelmet kell szentelni. A költségvetéssel kapcsolatosan a trilógus során a mandátummal kapcsolatosan kérni fogom önöktől is azt, hogy minden főfejezetről tárgyal, tárgyalhassunk. Egy másik aspektus is szeretnék ö, eh, aláhúzni, nevezetesen az Európai Parlament prioritásai között vannak különböző kezdeményezések olyan témákat illetően, amelyeket nem fed le a költségvetés. Útörő projektekről van szó, és ezekkel kapcsolatosan ki fogunk dolgozni egy ütemtervet az ilyen típusú kezdeményezések, tevékenységekre konkrétan értékelni kell azt, hogy mennyire lehetséges megvalósítani ezeket a projekteket. Tehát azt fogjuk kérni a bizottságtól, és az illetékes szakbizottságtól is, a Libétől is többek között, hogy május végéig tegyen javaslatokat, és, ez, és tegyenek javaslatokat a témát illetően, és a bizottsághoz májusban el szeretnénk küldeni a javaslatokat a megvalósíthatósággal kapcsolatban. A parlament a nyári szünet után fogja megszavazni majd ezt a csomagot. Én azt kérem, hogy mindenki működjön együtt erőteljesen e témát illetően, hogy az év végére le is tudjuk zárni a lehető legjobb módon, a lehető legnagyobb részvétellel ezt a témát. És aztán pedig majd a, az utolsó találkozóra kerül sor a tanácssal, a, fontos, hogy a parlamentnek világos állásfogása legyen a prioritásokról a 2013 os költségvetésre vonatkoztatva. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen önnek, Lavia úr az elhangzottakat. Tudjuk azt, hogy a LIBE szakbizottság már kinevezett egy jelentéstevőt, ez Jakolino képviselő, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok Giovanni Lavia képviselőnek is az elhangzottakért, szintetizálta, összefoglalta, hogy mik is a főbb elemei ennek a költségvetésnek, mik a főbb prioritások. Lavia úr már a múlt héten Strasbourgban is beszélt ezekről a kérdésekről, ugye többek között a gazdasági növekedésről, a mi szakbizottságunknak is megvan e, a hatásköre arra, hogy ugye foglalkozzunk ezzel a témával, nevezetesen a költségvetés azon témájával, amely az igazságszolgáltatáshoz tartozik. Ugye itt a igazság ügyi bizottság is foglalkozik erőteljesen a munkával, és támogatja a 2013-as tevékenységeket pénzügyi szempontból is fontos hatékonyan megvalósítani a 2013-as költségvetés, mert ennek kihatása lesz a 2014-es költségvetésre is. Tehát beszéltünk a szolidaritásról, a felelősségről, de ne felejtsük el a bizalmat sem, a az európai polgárok bíznak az Európai Parlamentban, a költségvetésben, fontos a, az európai polgárok biztonságát biztosítani, különböző jelentések születnek a prioritások listájával kapcsolatosan is, és fontos lesz az együttműködési szellemet biztosítani annak érdekében, hogy az elhangzott időhatárokat is betartsuk, és a költségvetés megfeleljen az Európai Unió szükségleteinek. Köszönöm szépen, köszönöm Jakolina úrnak és az elhangzottakat. Buzutil úr esetleg kommentárt fűzne az elhangzottakhoz. Köszönöm, elnök úr. Ma preferirei esprimermi. De ha megengedi, akkor inkább angolul ö, szólalnék fel. Elnök úr, remélem feltűnt önnek az irónia abban a tényben, hogy ma, amikor a jelentések odaítéléséről szavaztunk, minden képviselő itt volt, amikor jövő évi költségvetésről beszélünk az Európai Unió egyik legfontosabb területéről, hát mit látok, három, négy, maximum öt képviselő van jelen, hogy ez a költségvetési jelentéstevével még cseréljem. Mindezt elmondva meg szeretném köszönni Laiva, Lavia képviselőnek, hogy eljött ide, és ezt a nagyon fontos eszmecserében részt vett. Nagyon fontos ez az eszmecserem, hiszen minnyáján tudjuk, hogy az EU költségvetésének egy százaléka az igazságszolgáltatás és belügyre fordított egy százalék nagyon kevés. Azt hiszem, hogy ez az a fő üzenet, melyet Lavia kollégának meg kell jegyeznie. Ez az egyik legfontosabb szakpolitikai területem az Európai Uniónak, amelyel a mi szakbizottságunk foglalkozik, és egész egyszerűen egy nyomorúságos százalékával rendelkezünk az EU, EU költségvetésének. Ez pedig nem elég. Lavia úr, kérem, ne feledje, hogy az embereket izgatja az igazságszolgáltatás és a belügyek kérdése, különösen a rendőrségi együttműködés, a bevándorlása a menekült jog és a terrorizmus kihívásai, és szükség van azokra a pénzeszközökre, melyekkel a közös szakpolitikai céloknak megfelelhetünk a e területen. Lavia úr, kérem, azt se felejts el, hogy egyre több ügynökség is van, amelyért szintén a mi szakbizottságunk felel, E, vagy felügyeli őket. Ezek fiatal, új ügynökségek, melyek most fejlődnek, most vesznek fel munkatársakat, most szervezik meg ennen munkájukat, azért, hogy mandátumuknak megfelelhessenek. Jó tudni, hogy egy olyan térségről, mint Szicíliából jön Lavia úr, tehát a bevándorlás kérdésének fontosságát biztosan kellőképpen tudja értékelni, és tudja, hogy elegendő pénzre van szükség a célok eléréséhez. Ha például a Frontex ügynökséget arra akarjuk sarkalni, hogy megerősítse a tengerhatárok ellenőrzésében végzett munkáját, akkor ezt csak úgy tehetjük meg, hogy megfelelő pénzforrásokkal látsuk el az ügynökséget, épp úgy, mint más ügynökségeket. Mindent összevetve, elnök úr, úgy hiszem, hogy nem véletlen, hogy Jakolino urat választottuk meg, a szakbizottságunk nevében a vélemény megírása számára, hiszen Jakodino kollega is Szicíliában is biztos kitűnően együttműködik majd Lavia kollégával. Köszönöm szépen, természetesen figyelembe vesszük az ön észrevételét, azt is, hogy milyen, vált, milyen nagy a fluktuáció a szakbizottsági ülés résztvevői között. Amikor a öm, nagy hatalmi harcokat vívjuk meg az egyes szavazásoknál, akkor tényleg déli időszerű jelenetek tanúi vagyunk, máskor Máskor, amikor a költségvetésről van szó, akkor pedig alig-alig mutatkozik egy-két képviselő. Kérdezem az egy-két képviselőt, aki még itt van, hogy kérik-e a szót. Keller asszonyt is látom, és Holmeier asszonyt is. Kérik is a szót. Keller asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Természetesen, ha kevesebben vagyunk, hosszabb kívánságlistát állíthatunk össze. Ez az előnye az kisebb jelenlétnek. Egyetértek azzal, hogy nagyon kevés pénz irányul a belügyi térségre, és hogy igazi forrás hiányjal küzdik a térség. Jól meg kell gondolni, hogy hol van szükség a pénzre, de arra is figyelni kell, hogy ne költökezzünk túl. Ne irányozunk előtt több pénzt, mint amire szükség van. Az új ügynökségek újton új feladatokat kapnak, ugye az EUMS, a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően, múlt évben már beszéltünk erről, például az IAZO egy sor új feladatot kap, és ezen feladatok ellátásához pénzre van szükség, vagy az Európai Adatvédelmi Ombudsman szerepe is nagyon fontos, neki is megfelelő finanszírozásra van szüksége. Összességében azt mondhatjuk, hogy nagyon fontos, hogy jó értékeléseket készítsünk, azért, hogy előkészítsük a megfelelő szakpolitikai döntéseket. Nem lehet úgy új döntéseket hozni, ha a régi programok működéséről nem rendelkezünk megbízható információval, ennek pedig az alapja az értékelés, az evaluáció, ez pedig pénzbe kerül. Egy másik fontos terület amely biztos, hogy hosszú ideig foglalkoztat még bennünket, a menekült alapok kérdése. Ezeket is fel kell tőkésítenünk. Van egy költségvetési kérdés, mégpedig hogy az ügynökségek hajlanak arra, például Frontex is, hogy kapnak egy költségvetést, aztán kiegészítő költségvetést kérnek. Ez pedig a mi szakbizottságunk megkerülésével kerül elfogadásra. Tehát kvázi a kiskapun, a szakbizottságot megkerülő kiskapun kerül elfogadásra. A kiskapun, mely megkerüli a szakbizottságot. Sokkal jobb, hogyha előre megmondják, mire van szükség, és ez alapján dönthetünk. Mondom, az utólagos igazgatás, kiskapuzgatás semmiképpen nem tekinthető transzparens, átlátható eljárásnak. Nem biztos, hogy ennek a vitának most van ideje és a helye, de ez egy probléma. Köszönöm szépen, Holmeyer asszony. Elnök úr, kedves kollégák, kedves Lavia kollega, kedves Giovanni. Azt hiszem, Mindenki tudja, ahogyan Buzutil és Keller kollégák is mondták, hogy a bel- és igazságügyi térség feladatai jelentősen megnőttek, itt több pénzre van szükség. Sok együttműködési forma a rendőrségi együttműködés területén, vagy a migráció területén most alakul ki. És az európai határokat közösen védjük a Frontex-el, összességében pedig ezek új feladatokat jelentenek, új kihívásokat és új költségeket. Ugyanakkor Európának épp olyan jól biztosítania kell magát, mint az Egyesült Államoknak a ciberbűnözés vagy a ciber bűnözők tekintetében is nagyon sok jó lehetőség van arra, hogy preventív módon tevékenykedjünk, másrészt azonban, hogy megfelelő nemzetközi hálózatok ellen is fellépjünk, például a ciberbűnözés területén. Tehát a ciberbűnözési központ kiépítés, és ezzel az ITER szakbizottság foglalkozik, úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszik, ezek pedig itt milliárdos összegeket nyel el ez a munka, de a ciberbűnözés nem csak a nagy, hanem a kis és középvállalatokat is veszélyezteti. Éppen ezért figyelni kell arra, hogy e kérdéseket se veszítsük el 2013-ban a figyelmünk teréből, és adekvát, megfelelő, határozott Európai Uniós választ adjunk ezen bűnözési forma nemzetközi megakadályozásában, a hálózatok visszaszorításában. A bizottság március 36-án erről egy közleményt bocsátott ki, és biztos vagyok benne, hogy megfelelően kell majd reagálnunk, hiszen a nemzetgazdasági károk olyan magasak, hogy a témát nem tudjuk ignorálni, és nem lehet minden tagállamra egyedül hagyni a fellépést, hanem a nemzetközi hálózatok preventív munkájával lehet áttörést elérni, úgy, hogy az új technikai lehetőségeket is kellő figyelemmel térképezzük föl, vagy fel, inkább föl. És így az Európol becsatolva előre haladjunk. Ezt fontos volt, hogy elmondjam, ugyanakkor az elmúlt hónapokban többet, többet beszélgettünk a középvállalatok előtt álló kihívásokról, tehát amikor a ciberbűnözésről beszélünk, ezt a szempontot sem szabad elfelejteni. Köszönöm, Bronz úr! Az utolsó észrevétel mielőtt Lavia úr kapja a szót. Köszönöm, elnök úr! Én belésigazságügyi kiadásoktól el fogok kicsit távolodni, mert Lavia úr is gazdasági célokról beszélt, nem őt kritizálom, nem ő dönti el az Európai Unió gazdaságpolitikája milyen legyen, de az Európai Unió kritikája ez. Említette a növekedést, a fejlődést az egyik oldalon, másik oldalon pedig a, a foglalkoztatást, mint a költségvetés legfontosabb prioritásait. Ha ez így van, akkor az Európai Unió miért tartja fenn a déli országok számára túlságosan magas árfolyamú eurót, és semmi stagnációban munkanélküliségbe sügyezti őket, miközben saját valutájukkal exportorientált gazdasági növekedést tudnának indukálni. Miért köti magához eh, egyforma kamatokkal ezt a 17 országot neoliberális szabadkereskedelmi politikát folytat, Kínának, az alulértékelt yuannal, és alacsony béreivel lehetővé teszi, hogy tönkretegye az európai gyártóipart. Miért gondolja ezt Európai Unió? hogy az európai fiataloknak a menekültekkel és a legális, illegális migránsokkal kell a munkahelyekért küzdelembe, csatába szállnia. Köszönjük, Bronsz úr, most pedig Lenvia úr. Most pedig kérem, hogy vonja meg a konklúziókat. Először is szeretnék köszönetet mondani a Libe szakbizottság tagjainak, akik itt jelen vannak ma. Azt hiszem, azt hiszem, hogy a költségvetési 2012-es költségvetésben, legalábbis belős igazságügyi célokra rendelkezésre álló pénzek nem mondhatók túlzottan magasnak, de az világos, hogy ez annak a következménye, hogy az több éves pénzügyi kereten belül kell maradnunk az utolsó évben, és a rendelkezésre álló pénzt lehet a, csak a legjobban kihasználni. Ahogy Simon Buszutil említette, tudom jól, hogy vannak új ügynökségeink, és több pénzre van szükség Még egyszer mondom, a lehető legjobban kell a rendelkezésünkre álló pénzt felhasználni. Az új pénzügyi keretben majd lehet, hogy más összegek lesznek, hogyha egyszer lesz egy végleges összeg. Ahogy azt Keller asszony is említette, illetve más képviselők tették, hogy a más költségvetési sorokra is több pénzt kell csoportosítani, például a migrációs politikára és a ehhez kapcsolódó reformokra. Holmeyer asszony is jól tudja, hogy tavalyi költségvetésben megtaláltuk az egyensúlyt a menekült alap, egyrészt a menekült alap, illetve a migrációs politika között, természetesen nyílt fülekkel Kíváncsi vagyok az önök véleményére, hogy hogyan és miként lehet ezeket a pénzeket jól felcsoportosítani. Holmeyer azt mondja, hogy a kiberbűnözés és a kiberbiztonság, tehát az internetes biztonság témájában nagy szakértő. Tudjuk, hogy ez európai és nem nemzeti probléma, határokat nem ismer, ez ügyben is együtt kell dolgoznunk. Végül de nem utolsó sorban. Bronx úr felvetésre reagálva említett egy problémát, ami nem kis probléma, de nem az előadó feladata az, hogy erre válaszoljon, nem az én tisztem e, vitát kezdeni el kérdésről, bármennyire fontos is az. Én alapvetően támogattam e, azt, hogy erről beszéljünk. Nem lehet mindig csak Európa ellen beszélni, anélkül, hogy bármiféle produktív, építőjelegű javaslatot, alternatívát tenne. Köszönjük, Lavia úr, az eddig elvégzett munkát. Nyilván a jövőben is fog még velünk együttműködni. Gyerünk minuto. Solo, solo 30. Jakolino jelentéstevőnk szeretne még kiegészítést adni az elhangzottakhoz, ugyanis Buszuti úr elmondta, hogy igen, szükség van sokkal több forrásra, és kérni is kell, ugyanis vannak olyan kategóriák, amelyekkel mi foglalkozunk, mint szakbizottság, és azt is meg kell nézni, hogy hogy lehet jobban felhasználni a pénzösszegeket. 2013-ban már a megfelelő korrektséggel kell felhasználni ezeket. Köszönöm szépen, holnap reggel 9 órakor fogjuk a munkát folytatni. Köszönöm. No, excuse me, excuse me. Elnézést kérek, mondja az elnök. Van egy ö, utolsó közlemény, nevezetesen, hogy a 2013-as költségvetési tervezetet a bizottság április 25-én fogja előterjeszteni, és a jelentéstevő a júniusi triológusra fogja előkészíteni a jelentést. Holnap 9 órakor találkozunk.